Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind die... Jó reggelt, kedves kollégák! Egy hatalmas teremben ülésezünk ma. Eddig mindig sokan vettek részt az üléseken, és sokszor még alig-alig jutott ülés bizonyos résztvevőknek. Ma azonban úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem így van. Lesz bőven ülőhelyünk. Bekapcsoltam a mikrofont, úgy látom mindenki hall is engem. Nos, ez mindenképpen azzal függhet össze, Manfred, nimm die Kopfhörer, genau. Ähm, es Világít a mikrofonom lámpája, gondolom ezért a tolmácsolás is működik. Tehát nem vagyunk olyan nagy számban jelen ma itt, ez valószínűleg azzal függhet össze, hogy két frakció külügyi tehát külföldön tartózkodik, például a néppárt nagy része Madeirán tartózkodik jelenleg, de a legfontosabbak itt vannak ma. Ezzel egy időben a néppárt koordinátora is jelezte, hogy nem tud jönni, ugyanis beteg. Mi azonban mégis megtartjuk most itt az ülésünket, a napi rend szerint. A napi rendet megkapták, abból indulok ki, hogy senki sem szeretne kiegészítést hozzáfűzni. Jelek szerint valóban nem, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Ami a második pontot illeti, a jegyzőkönyvek re vonatkozóan szeptember 9 és szeptember 23-a vonatkozásában úgy járunk el, mint eddig mindig, hogyha az ülés végéig senki sem jelzi, hogy kifogása lenne a jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan, akkor elfogadottnak tekintjük őket, azt hiszem ez a legjobb megoldás. Ezzel akkor már elérkeztünk a harmadik napi rendi pontunkhoz. Nem szeretnék olyan sok mindent a vita előtt elmondani, de egy dolog van, amit említeni szeretnék, mégpedig a tegnapi ülés a lengyel szem delegációjával. Ez egy nagy csoport volt, lengyel kollégák érkeztek hozzánk, akik az akik az Európai Bizottsághoz tartoztak, és valóban bámulatos, egyik-másik nemzeti parlamentben sem láttam példát erre, már most nagyon intenzíven foglalkoznak a következő pénzügyi kerettel és az esetleges politikai reformokkal. Nagyjából másfél órát, bő másfél órát beszéltünk egymással, és nagyon sok lengyel kolléga felszólalt, és természetesen szóvá tette azt is, hogy milyen elvárásokkal van felénk. Én ezt nagyon jó rendezvénynek tartottam, tartom. A mi részünkről is részt vettek kollégák ezen a rendezvényen, és úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű találkozók mindenképpen gyümölcsözőbbek lehetnek, mint azok a nagy ülések, találkozók, ahol az összes nemzeti parlamentet meghívjuk, és minden nemzeti parlamentből két fő érkezik. A tegnapi rendezvény világosá tette számomra, több ízben is azt, hogy részben legalábbis másképpen és másképpen látják a mi munkánkat, attól függően, hogy kormány szinten tárgyalunk egymással, vagy parlamenti szinten. Nagyon gyümölcsözőnek tartottam a munkát, és abból indulok ki, hogy az összes többi jelenlévő is így érezte. A másik pont, amit említenék a következő, a koordinátorok körében a többi kevésbé fix munkatervünket, noha azért természetesen rugalmasak is maradunk, meghatároztuk tehát az időpontokat és a munkatervet, valamint a 2011-es év naptárára vonatkozóan megpróbáltunk a lehetőségekhez mérten minden átfedést elkerülni. de sajnos nyilvánvalóan korlátokba ütközünk. Előfordul kétszer is, hogy a válsággal foglalkozó szakbizottsággal átfedések vannak. Tegnap előtt személyesen beszéltem a válsággal foglalkozó szakbizottság vezetőjével, elnökével, és megállapítottuk, hogy nincs más megoldás, hiszen annak a szakbizottságnak is figyelemmel kell lenni más szakbizottságokra, így a gazdasági szakbizottságra, a foglalkoztatással foglalkozó szakbizottságra. Nekünk, a mi részünkről viszont figyelemmel kell lennünk a költségvetési ellenőrzés és a költségvetési szakbizottságra és a válságbizottságra, szükség van üléstermekre is, meg kell szervezni a tolmácsolást is. Tehát úgy gondolom ez a legoptimálisabb, vagy tehát a lehető legjobb munkaterv, amit meg tudtunk szervezni. Másrészt ugye szempont volt az is, hogy nem akartunk csütörtök délután ülésezni, és rövid strasburgi üléseket tarton, tartani. Ezek voltak a hétfő esti ülések, ezek csak másfél óráig tarthatnak, ezt is megpróbáltuk elkerülni. Két és fél, három és fél órára legalább szükségünk van, Legutóbb is láttuk, hogy két és fél óránál is már kevés az idő, hogyha sok kolléga szeretni, szeretne részt venni a vitában. Még akkor is, hogyha senki nem jelzi, hogy ezzel problémája lenne, akkor is abból indulok ki ebben az esetben, hogy a 2011-es munkatervet így elfogadottnak tekinthetjük. Időközben írtam egy levelet a szakbizottságok elnökének, és jeleztem felé, hogy jelenleg mi nem tervezünk delegációt vagy hasonlót, mégis azonban előfordulhat, és arra kértem legyen figyelemmel erre, hogy szeretnénk egyfajta adhok lehetőséget fenntartani magunknak, és szeretnénk itt rugalmasságot érvényesíteni. De a koordinátorokkal is megbeszéltük azt, hogy jelenleg a mi részünkről egy delegációs utazás nem igazán hozná meg azt a hozzáadott értéket, amelyet elképzelnénk ez alatt. A legutóbbi ülésünket követően néhány kollégával elbeszélgettem, és ennek következményeként az összes szakbizottsági elnöknek még egyszer írtam, biztosítottam őket afelől, hogy nagyon érdekel bennünket az együttműködés velük, biztosítottam őket afelől is, hogy nagyon érdekelnének bennünket az állásfoglalások, a különböző bizottságok vagy vélemények a bizottságok részéről, de nagyon fontos lenne, hogy azok illeszkedjenek a mi menetrendünkhöz, hiszen hogyha például március végén kapunk egy véleményt egy másik szakbizottságból, az már későn érkezik. Utaltam arra is, hogy körülbelül január lenne az az időpont, amikor meg kellene kapnunk ezeket a véleményeket, hogy fel is dolgozhassuk azokat. Azok a képviselők, akik nagy mértékben részt vesznek egy másik szakbizottság munkájában, azok természetesen mindig bekapcsolódhatnak az itteni vitákba is, részt vehetnek azokban, és képviselhetik az adott szakbizottság véleményi, véleményét. Ahogyan már egyszer elmondtam, Világosan tettem számukra azt is, hogy abból indulok ki, hogy a szakbizottságok elnökei az ő képviselőiknek lehetővé teszik, hogy itt a mi szakbizottságunkban beszámoljanak az adott szakbizottság munkájáról. Ezek voltak tehát a közleményeim a vita előtt. Ezzel elérkezünk a négyes napi rendi ponthoz. A legutóbb Az európai hozzáadott érték fogalmával foglalkoztunk, egy előadás hangzott el a bizottság részéről, arról, hogy a bizottság hogyan látja ezeket a dolgokat. Nagyon érdekesnek tartottam, és azt hiszem, hogy sok helyütt ez lendületet is adott a vitánknak. Elkészült előadónk, előadónk dokumentuma is, Salvador Garriga dokumentuma, ez az a szöveg, amelynek alapján vitát folytatunk a továbbiakban. Hogyha lezártuk a vitát ehhez a napirendi ponthoz, akkor Salvador Garriga egy formális munkadokumentumot fog kidolgozni, amelyet majd lefordítanak az összes munkanyelvre. Először is tehát ezzel a módszerrel dolgozunk, ez az angol reflection paper, azaz vitaanyag, a képezi a vita alapját, és a vita lezártával majd figyelembe véve természetesen a kollégák hozzászólásait, elkészítjük majd ezt a munkaanyagot, vagy munkadokumentumot, amely az elképzeléseim szerint aztán egyfajta jelképe lesz az itt zajló munkának, ez majd elérhető lesz az interneten is, úgyhogy mindazok, akik érdekel, akiket érdekel a téma, azok megtekinthetik majd ezt a munkadokumentumot. A legutóbb annyi hozzászólás érkezett, hogy teljesen kifutottunk az időből, és az európai hozzáadott értékkel kapcsolatos hozzászólások egy bizonyos listáját elhoztam ide is, erre az ülésünkre. Szeretném azonban már most elmondani, és ezt írásban is közöltem az érintettekkel, hogy a szakbizottság teljes munkájára nézve meg kell változtatnunk a munkamódszerünket. A múlt béli gyakorlattól eltérően nem szeretném a frakciók nagyságának sorrendjében a koordinátorokat felszólítani, hogy szóljanak hozzá. Sokkal inkább annak örülnék, hogyha egy szélesebb körű vita kerekedne, már csak azért is, mert nyilvánvalóan a koordinátorok mindig kollégáikkal meg is beszélik a különböző megjegyzéseket, Gyakran eh, kiderül itt, hogy bizonyos frakciók bizonyos témákra specializálódtak, és jó lenne tehát, hogy a koordinátorok a többiekhez hasonlóan jeleznék, hogyha hozzászó szeretnének szólni a témához. Itt egy listát fogunk vezetni, és a koordinátorok előre jelzik majd nekem, hogyha egy adott frakció nevében XY szeretne felszólalni, ezt akkor figyelembe fogjuk menni. Remélem, hogy ezzel így egyre több kolléga fog felszólalni és hozzászólni a témához, mert ahogy láttuk, nem csak az 50 állandó tag jön az ülésekre és szólna hozzá a témához, hanem nagyon sok póttag is szeretne részt venni a vitában, és szeretne részt venni a munkában. És hogyha száz ember részvételét szeretnénk látni a munkában, akkor egy kicsit módosítani kell a munkamódszerünkön. Ezzel egy időben szeretnék felszólítani mindenkit, még akkor is, hogyha én most egy kicsit bőlére eresztettem a mondani valómat, hogy mindenki legyen tömör a hozzászólásai tekintetében. Ha plenárison ez megy, akkor talán itt is néha időnként sikerülhet ez. Jó. Akkor most Folytatjuk a vitát, a legutóbbi ülés vitáját. Danuta Hübner lett volna az első, aki megkapja itt ma a szót. Danuta Hübner azonban az előadását, amelyet itt el szeretett volna, előszeretett volna adni, megküldött, megküldte mindenkinek írásban, mert a néppárti madeirai út miatt nem tud itt most jelen lenni, ezért közölte, hogy itt most nem tud felszólalni. A következő Eszter Delange lenne. Ugyanez a probléma merül fel itt is, ő is néppárti, ugye, és Madeirán van. Eidas Gárdia Szabel lenne a következő, ő itt van, és ő most hozzászólhat az európai hozzáadott értékfogalmához, tessék, parancsolj. Sí, muchas gracias, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Úgy tűnik, hogy így röviden lezárjuk az ülést. Kár, hogy nagyon sok olyan képviselő van, aki szeretne hozzászólni, de a mai napon nem tudják ezt megtenni, mert nincsenek itt. Nos, amikor legutóbb találkoztunk, akkor sokan szóltak hozzá azzal kapcsolatban, hogy mit is gondolnak az európai hozzáadott értékről. Nagyon sok érdekes dolog hangzott el, és magában a vita anyagban is nagyon sok érdekes dolog van. Egy gond van szerintem a dokumentummal a szempontrendszere, vagy hogy hova helyezi a hangsúlyt. Úgy vélem, hogy ez a dokumentum olyan jellegű, mintha magunkat próbálnánk meg megmagyarázni, mint hogyha megpróbálnánk megindokolni, hogy miért is létezik Európa, mire jó. Nem biztos, hogy ilyen hangnemben kéne ezt megírni. Európa léte igenis indokolt, talán ezt nem kéne még érvekkel alátámasztani ebben a dokumentumban. A az európai szakpolitikáknak van hozadott értéke, és ez nem újdonság, amikor helyi, regionális, nemzeti szinten egy-egy szakpolitikáról döntést szeretik, akkor az is természetes, hogy ezeken az adott szinteken megvizsgáljuk a hozadott értékét. Úgy vélem, hogy sokkal inkább a jövőre kéne helyezni a hangsúlyt, tehát hogy az Európai Unió jövője szempontjából milyen szakpolitikákat kell előtérbe helyeznünk, melyet kell európai szinten megfogalmaznunk és felkarolnunk, és mit kell európai szinten finanszíroznunk. Salvador ki is jelenti a dokumentumában, hogy nem arról van szó, hogy, hogy számszerűsítsük a hatékonyságot vagy a megtakarításokat, nem erről van szó. Tehát nem feltétlenül számosítható ö, hozzáadott értékről van szó, hanem másmilyen típusú hozzáadott értékről. Nyilvánvaló, hogy mennyiségi szempontból nem lehet a dolgokat mindenképpen besorolni. Ott van például a béke, illetve a háború kérdése. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió békét hozott a kontinensre, és ez, nem, és ez felbecsülhetetlen érték. Nos, úgy vélem, hogy az a munkánk legfőbb része itt, hogy döntsünk arról, hogy az Európai Unió jövője szempontjából milyen szakpolitikákat kell finanszírozni, véghez vinni. Nos, arra is, arról is beszéltünk már sokszor, volt arra már példa, hogy megvitattuk, hogy az európai szakpolitikáknak, mi az értéke különböző szinteken. Ki kell tehát értékelni a helyzetet, és meg kell nézni azt, hogy mi tehetünk az egyes szakpolitikákkal, például a kohéziós politikával. Világos az, hogy azon tagállamok számára, akik részesültek a kohéziós alapokból, ez mindenképpen hozzáadott érték volt, de azoknak is, akik hozzájárultak a finanszírozáshoz, a kohéziós alapokhoz. Nos, az orsz- a tagállamok között van egyfajta egyetértés, hiszen a fejlettebb és a kevésbé fejlettebb tagállamok érdeke az, hogy a belső piac kiteljesedjen, hogy megvalósuljon Európán belül a kap. Ez mindenképpen mindenki érdekét szolgálja. Nos, a közös mezőgazdasági politika, amelyből egy van, és mind a 27 tagállam számára létezik, így ebben a formájában, pusztán méreténél fogva, komoly hozzáadott értéket képvisel, sokkal értékesebb így a kap, mint hogyha lenne 27 külön agrárpolitika. Természetesen európai koordinációs szint, tehát érdemel a fejlesztési politika, Nos, amikor külön-külön minden hét, mindegyik tagállamnak megvolt a saját fejlesztési politikája, akkor sokkal kevésbé volt látható az eredmény, sokkal kevésbé volt hatásos ez. És úgy gondolom, hogy például a külpolitikának is hasonló a helyzete. Az, az európai polgárok, illetve a tagállamok is már régóta kérik azt, hogy jöjjön létre a közös európai külpolitika, hát ez jelenleg születendőben van, jó lenne, hogyha a jövő szempontjából még jobban odafigyelnénk erre. Úgy vélem, hogy több, még, több ilyen szakpolitikai ág van még. Azt gondolom, hogy egyfajta szlogent kell keresni, talán a fenntartható Európa lenne ez a szlogen. Nem csak környezeti fenntarthatóságra gondolok itt, hanem gazdasági, szociális, és környezetvédelmi szempontból fenntartható Európára. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az, amit európai szinten megvalósíthatunk, mint szakpolitika, és mit kell finanszírozni európai szinten. Aztán az infrastruktúrák kérdése is fölmerül, energetika, közlekedés, szállítás, innováció. Ezek mind részét képezik a 2020-as stratégiának, erről majd később nyilván lesz szó. Aztán szociális politikák, a kirekesztés elleni harc, vagy ott van például a környezetvédelem, a klímaváltozás elleni harc, külpolitika. Ezekről a témákról nyilván lesz még szó, de véleményem szerint az itt a legfőbb szempont, hogy mit lehet, mit lehet még javítani, illetve hogy az Európai Unió szempontjából mi a fontos, és természetesen meg kell vizsgálni a politikai és költségvetési vonatkozásokat is. Ez lenne itt a feladat. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most Berit Pausen következik. Köszönöm, elnök asszony. Két vitaanyagot ö, hozok itt most össze, amikor az európai többlet hozzáadott értékről beszélünk. Úgy gondolom, hogy a hozzáadott érték kapcsán nehéz kvantifikálni, számosítani azt, hogy mi az, ami gazdasági értelemben is hatékony, mi az, ami politikai értelemben szociális ökológiai értelemben jó, és nagyon nehéz ez különösen megmondani a mezőgazdasági politika tekintetében. Nyilván szükség van pénzre, de szükségünk van ennivalóra is, és nehéz ezeket a tényezőket egymással szemben lemérni. A levegő minősége, a víz elszennyezése, ezek nem igazán mérhetőek hozzá más életminőséget adó tényezőkhöz. Nehezen számosíthatók. Na most, ha mégis költségvetésről akarunk beszélni, akkor úgy érzem, hogy teljesen tévúton járunk, ha álmokat kergetünk, és ezeket az álmokat egymástól függetlenül akarjuk megvalósítani egy jövőbeli világban. A gazdasági erőforrásaink szűkösek, és ezért felnőtt módon kell gondolkodnunk, be kell látnunk, hogy az álmok álmok, és a valóság pedig megint egy másik dolog, és különösen, hogyha korlátozottak a forrásaink, akkor realista módon el kell gondolkodnunk azon, hogy mi az, amit a jövőben nem támogathatunk ebből a aprócska kis európai költségvetésből. Tehát olyan dolgokra kéne helyeznünk a hangsúlyt, azt kéne követelnünk, hogy mindenki sokkal körültekintőbben bánjon a költségvetési pénzekkel, megfogható hozzáadott értéket képviseljen minden projekt, hiszen egyre kevesebb pénzből kell gazdálkodnunk. Ez nyilván nagy kihívás. Kevesebb pénzből többet elérni, már pedig a feladataink számosak. Egyetlen megoldás van nyilvánvaló, a hatékonyabb pénzköltés, és minden eszköz felhasználása annak érdekében, hogy minden projekt hozzáadott értékkel rendelkezzen. Utolsó gondolatom. Azon kell lennünk, hogy olyan célokat tűzünk ki magunk elé, amelyek mérhetőek, és kitaláljuk, hogy mi is a mérhetőség kritériuma. Köszönöm. A múltkori ülésünkről maradt lista utolsó felszólalója következik. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elmondjuk, és ezt a párbeszédet a jövőben is folytatni kell, hogy, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unió költségvetése egy sajátos költségvetés, ez egy közféra költségvetése, és a közférára vonatkozó szabályok vonatkoznak rá, eltér ez a nemzeti költségvetésektől amikor arról beszélünk folyamatosan, hogy hatékonyabbá kell válni, akkor azért azt is tudnunk kell, hogy mik a célok, mik az eszközök, és mi az, ami elfogadható az adófizetők számára, mi az, amit elfogadnak, hogy az ő pénzüket mire költsük. Tehát, amikor a hozzáadott értékről vitatkozunk, akkor két dolog folyamatosan szemünk előtt kell, hogy lebegjen Először is nem remélhetjük, hogy az európai költségvetés, amely ugye a tagállami gazdaságok 1 abból tevődik össze, megoldhat olyan méretű problémákat, amelyeket itt sorolunk. Nem tudunk minden problémát megoldani ebből a pénzből, tehát vagy lejjebb kell szállítani a politikai ambícióinkat, vagy pedig hozzá kell rendelni pénzeket a magas röptű célokhoz. És úgy gondolom, hogy itt húzódik a, a reális határ. Minden költségvetésnek eh, van még tartalék olyan értelemben, hogy lehetne hatékonyabban elkölteni, de még a hatékonyabb elköntés mellett sem elég a pénz arra, hogy most teljesen új politikákat találjunk ki. Tehát ezt szögezzük le, ha új politikai célokat tűznénk ki, és új politikai ambícióink vannak, akkor azonnal költségvetési hátteret kell hozzájuk teremteni külön. A második dolog, amit nem szabad elfelednünk, az, hogy az európai költségvetés eltér a nemzeti költségvetésektől, illetve kiegészíti azokat. Tehát hozzáadott értéket olyan területeken kereshetünk, hogy ha a jobb koordináció révén a nemzeti költségvetésekkel jobban összehangoljuk a miénket. A mi munkánk a nemzeti parlamentek munkájához gyakran nagyon hasonlít, és ők is egyre inkább azt gondolják, hogy érdemes velünk most a válság után tárgyalniuk. De ha politikai célokat fogalmazunk meg, akkor szerintem mit kell kereskednünk, hogy el kéne döntenünk, hogy mit kell és lehet európai szinten jobban csinálni, és mit kell és lehet nemzeti szinten jobban csinálni. Ebbe az irányba kéne az egész vitát a hozzáadott értékről elvinni, és szerintem nem abba az irányba, hogy új politikákkal, új álmokkal bővítjük a már meglévő megvalósítatlanokat. Na, nyilván sok érdekes téma felmerülhet, de fókuszálatban kell eljárnunk. És ezen kéne munkálkodnunk. Ebből a vitából, amely ugyan érdekes volt, még nem domborodott ki szerintem ez. Szerintem ezt kéne kidomborítani a sok érdekes felvetés mellett. Ha realistán beszélni akarunk a hozzáadott értékről, akkor a politikai ambícióinkat egyeztetni kell a nemzeti parlamentekkel. A hatékonyságot is növelheti ez, és a nemzeti erőforrások elköltésének hatékonyságát is. Tehát meg kell néznünk, hogy mi az, amit mi jobban tudunk, mint a nemzeti szintek megvalósítani. Csak, hogy ne húzzam az időt, azért röviden szólok az EU 2020-as stratégiáról megjelent második anyagról. Releváns kérdéseket vet fel az anyag, ezekről érdemes lenne nekünk is vitatkozni. Egyesekre könnyű a válasz, másokra, más felvetésekre nyilván frakciónként, sőt képviselőnként más-más válasz adható. De ha az EU 2020-as stratégiáról és a költségvetésről beszélünk egy kalap alatt, akkor arra kell gondolnunk elsősorban, hogy nem áll rendelkezésünkre az egész költségvetés. Nem teremtett tettünk új életet 2013 után, tehát egy csomó dolgot tovább kell vinni, le van kötve egy csomó pénz, lehet, hogy ezeken is lehet valamit javítani, felülvizsgálni, de a költségvetés nagy része folytatólagos pénz, amelyről már döntés született. És nyilvánvaló, hogy az Európai Unió számos ágazatának, teljes életünknek minden területét nem fedi le a költségvetés. Tehát először el kéne gondolkodnunk azon, hogy egyáltalán mennyi pénzről beszélünk, amikor prioritásokat tűzünk ki. Nyilvánvaló, hogy nem az egész költségvetésről beszélünk soha, és aztán azon kell gondolkodni, hogy hogyan kell kitűzni ezeket a célokat, hogy elérhetők is legyenek. És mondom, hangsúlyoznám, hogy a nemzeti politikákkal kellene többet koordinálnunk. Most én nem mennék bele a hét flagship initiative-be, a fő célkitűzésbe, az EU 2020-as stratégia célkitűzései, ez a hét célkitűzés nyilvánvalóan jó és európai megközelítést igényel. Nekünk szerintem inkább azon kéne elgondolkodnunk, hogy hogyan lehet kiegészítően ezeket támogatni, és hogyan lehet úgy megőrizni ambícióinkat, hogy közben az EU 2020-as prioritások is, a hagyományos politikák is megvalósuljanak, és esetleg néhány új gondolat is a következő időszakban. Mert ha megnézzük a jelenlegi pénzügyi keretet, akkor már is azt látjuk, hogy már kimeríti az összes ö, ö, tartalékot és minden plafont, tehát túlfeszített ez a pénzügyi terv már eleve, és itt nyilván csak a rugalmasság irányába lehet elmozdulni, de ha ezt tesszük, akkor világos célokat kell megfogalmazni, hogy hogyan akarjuk elérni ezeket a fő célokat. Általánosságokban beszélek, de azért, mert hát ezek a célok is nagyon általánosak ebben az anyagban. Nyilvánvaló, hogy még részletes, pontosított vitákra van szükség arra vonatkozóan, hogy mennyiben, lehet az európai költségvetésben tükröztetni az EU 2000 utas stratégia fő prioritásait és a nemzeti költségvetésekben. Köszönöm szépen! Iváló Káfé utolsó, hozzászólásának utolsó részét akkor a hatékonysághoz számoljuk. Kétszer is jelentkezett, egyrészt az európai hozzáadott értékhez szólt hozzá, másrészt az 2020-as stratégiájához, és remélem, hogy a tanács képviselői eh, nagyon figyeltek az imént, mert eh, az a követelés, hogy hogyha új szakpolitikákat eh, hozunk létre, akkor ezeket nyilván alá kell támasztani a megfelelő pénzügyi eszközökkel. Ez egy régi követelés, de azt hiszem, ezzel mindenekelőtt a tanácshoz kell fordulnunk, hiszen elsősorban a tanács az, amely újabb és újabb feladatokat talál ki. Jó, az európai hozzáadott értékhez még további három hozzászólás. Andreasen asszony, Miguel Portás, elnézést, Alexander Álvaro, Frau, Andreasen asszony és Miguel Portás, ők fognak hozzászólni még. Utána pedig összefoglalja majd a jelentéstevő ezt a kérdéskört. Alexander. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégák sok mindent elmondtak, sok általános dolgot. Azt hiszem, hogy nem szabad banalitásokkal az időt rabolnunk, de hogyha mégis az Európai Unió hozzáadott értékéről beszélünk, akkor ki kell mondanunk, hogy az Európai Unió költségvetése nem egy a nemzeti projektek társfinanszírozási eszköze csupán, illetve olyan projektek finanszírozására szolgál, amelyeket nemzeti keretben meg lehet oldani. Ezért nem értek teljesen egyet Kálfin kollégával, ami a nemzeti költségvetéseket illeti. Nem látom szükségszerűen az Európai Uniós költségvetés és a nemzeti költségvetés közötti kapcsolatot. Hogyha van értelme együttműködni, két szint között érdemes kapcsolatot teremteni, de hogyha a nemzeti költségvetéshez való kapcsolatot úgy definiáljuk, hogy összehangoljuk egymással a két költségvetést a prioritások tekintetében, akkor egy egészen más vitát kell folytatnunk, hiszen akkor az Európai Unió streamliningjáról van szó, illetve a hozzáigazításról a nemzeti költségvetésekhez. Azt hiszem, ez olyasmi, ami egyik tagállam számára sem elképzelhető jelenleg. Hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor meg kell, el kell gondolkodnunk, hogyan akarjuk megteremteni ennek eszközeit, és hogyan egyeztethető ez össze Rén biztos úr elképzeléseivel, aki érdekes felvetéseket tett e tekintetben. Ezeken tehát érdemes lenne elgondolkodni. Az európai hozzáadott érték általánosan fogalmazva abból adódik, hogyha jobban tudunk működni, és jobban tudjuk megszervezni a dolgokat, mint hogyha ezt a szervező munkát a tagállamok egyedül végeznék. Tehát itt az egyes részek összeadódásából egy többletérték keletkezik. Ilyen értelemben ilyenkor van Európának értelme, és ez úgy valósítható meg a legjobban, hogyha az egyes tagállamok legjobb gyakorlatait vesszük például, így például a kutatás és a fejlesztés terén, és megnézzük, hogy hol tudunk úgymond kiválósági központokat teremteni. Ide tartozik a környezetvédelmi együttműködés, és mindezek együtt képezik az európai hozzáadott értéket, és ennek tükröződnie kell a költségvetésben is. Azt hiszem, hogy itt ebben a szakbizottságban el kell gondolkodnunk azon, hogy melyek a prioritásainkat. Az Európai Unió 2020-as stratégiája mindenképpen nem a Szent Grál, de nem szabad engedni, hogy a Lisszaboni stratégiává aljasuljon úgymond középutat, de újra és újra felmerül az a probléma, és ezt a költségvetési tárgyalások esetén is láttuk, mindig új prioritásokat, célokat tűzünk ki, de nem szabad hozzányúlni másrészt a mezőgazdasági költségvetéshez mások a strukturális és kohéziós alapokat tekintik érinthetetlennek. Hogyha Más szóval, mindazt meg akarjuk óvni, amit eddig tettünk, és új dolgokat is szeretnénk tenni, akkor a tanács joggal kérdezi majd, hogy képzelitek el ezt az egészet, hiszen a költségvetés nyilvánvalóan korlátozott mértékű, és ennek így is kell maradnia véleményem szerint. Ezért el kell gondolkodnunk azon, hogyan csoportosítjuk át a prioritásokat, és hogyan hozunk létre egy olyan költségvetés, amely mégis rugalmas. És ami nagyon fontos számomra, és amit sokszor hallani itt a parlamenten belül, és sokszor úgy érzem, hogy azok, akik nem tagok itt a szakbizottságban, vagy a válsággal foglalkozó szakbizottságban, hogy sokszor eljátszanak azzal a gondolattal, hogy az Európai Unió adósságokat halmozhat fel, hiteleket vehet fel. Ezek olyan elgondolások, amelyek az Európai Központi Bank tekintetében is felmerülnek. Hogyan lehetne eurókötvényeket kiadni, stb. Azt hiszem, áldás, hogy az Európai Unió nem halmozhat fel adósságot, és főleg akkor láthatjuk ezt, hogyha megnézzük például a tagállamok deficitjét és költségvetését. Mondhatnák volna korai, a 80-as évek kezdetén, hogy az EU is halmozhat fel adósságot, és akkor most olyan helyzetben lennénk, amikor azon kell gondolkodnunk, hogyan jutunk ki a kátyúból, és hogyan tudunk a nemzetközi valuta alaptól pénzeket szerezni. Óvnék tehát attól, hogy bárki is komolyan eljátszon ezzel a gondol gondolattal. És egy másik dolog, hogyha szinergiákat akarunk teremteni, és egy európai hozzáadott értéket szeretnénk teremteni azzal együtt, hogy az európai költségvetés nyilván határok között mozoghat csak, akkor nyilván fel kell áldozni egy-két cent tehenet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az összes kolléga egyetérte azzal, hogy a szakpolitikusok védik az adott területüket, de mindenképpen biztosíthatok mindenkit afelől, hogy ez nem csak egy parlamenti hozzáállás, ha egyáltalán létezik ilyen formában, az összes tagállamban pontosan ezt tapasztaltam. Mindenki más-más területet tart fontosnak nyilvánvalóan, hiszen eh, az európai költségvetésből más-más tételek azok, amelyek fontosak az adott tagállamok számára, és ott valóban ezt láthatjuk. Andrea, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök Először is azt szeretném elmondani, hogy Szálvador anyag a munka dokumentum, azaz vita anyag. Azt gondolom, hogy ebből nem is várhatunk mást, mint vitaanyagot, mert úgy gondolom, hogy valamit kihajtunk itt az érvelésből, ez pedig a félidős felülvizsgálat. Ha nem beszélünk erről, akkor nem lehet teljes az anyag. A második dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy mi is ennek a szakbizottságnak a feladata? A Költségvetési Bizottságban is dolgozom, és jelenleg a 2011-es költségvetésről vitázunk. Egy, egy, az új saját forrásokról beszélünk, európai szövegről, illetve arról, hogy mi lesz 2013 után a kiadások helyzete. Hát úgy látom, a két szakbizottság munkája között kicsit kis átfedés van, illetve nem feltétlenül összeegyezhető a két dolog. Még egy dolgot szeretnék mondani. A hozadott érték meghatározásához mindenképpen a múltba is tekintenünk kell, meg kell vizsgálni azt, hogy az elmúlt években mennyire volt hatékony a költségvetés. A költségvetés tervezése úgy tűnik nem túl hatékony. Sokszor át kell csoportosítanunk különböző összegeket, illetve a költségvetési sorok, sorokban megmaradt összegeket így úgy fel kell használni. Jó lenne, hogyha megvizsgálnánk, hogy hogyan lehetne még plusz forrásokhoz jutni az európai adó elkerülésével, anélkül, hogy ezt bevezetnénk. A hozadott értéket hozzáadott értékről beszélünk, arról beszélünk, hogy a tagállamok számára mi, mi jelent hozzáadott értéket, hiszen végül is számukra jelent ez hozzáadott értéket, de ezt nagyon nehéz úgy elérni, hogy nem egyeztetünk a tagállamokkal, nemzeti parlamentekkel. Aztán támogatom Kálfin úr elgondolását, hogy a nemzeti parlamentekkel való kommunikációkat fejlesztenünk kell. Köszönöm. Miguel. Miguel következik. Eu gostaria de propor eh, algum... Köszönöm szépen. Nos, lenne néhány javaslatom azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehetne gondolkodni ezekről a kérdésekről. Kapcsolódnék tehát skandináv kollégámhoz. Nos, mindenképpen el kell gondolkodni azon, hogy hogyan is néz ki majd a költségvetésünk, hogyha kevesebb forrás áll rendelkezésünkre. Az Európai Unió feladatköre egyre szélesebb körül a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. De ismerjük azt a problémát már a tagállamokból, hogy sokszor a feladatkörök nem tiszták, hiszen például a régiók és az önkormányzatok, vagy az önkormányzatok és, a, és az állami feladatok között nem mindig tiszta a kapcsolat. Nos, meg kell nézni azt, hogy mi a helyzet európai szinten. Ugye az állami, illetve az európai hatóságok is hasonló eszközökkel rendelkeznek, de hogyha nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű eszközzel, akkor sokszor a törvényalkotásra adják a fejüket. Próbálják tehát jogalkotással megoldani azt, amire nincs elég pénzük. Úgy vélem, hogy ez egy rendkívül rossz szokás, és ennek számos példáját láthattuk a múltban. Van itt azonban még egy gond. Úgy tűnik, hogy itt tojás nélkül szeretnénk rántottát készíteni, és arról kéne döntést hoznunk, hogy hol szeretnénk kevesebb Európát. Nem arról kell döntést hoznunk, hogy hogy kell, hol, kell, hol szeretnénk több Európát látnunk, hanem éppen ellenkezőleg. Meg kell azt vizsgálnunk, hogy mely szakpolitikai ágazatokban van szükség kevesebb Európára. Ezzel kapcsolatban számos dolgot kéne megvitatnunk. Az Európai Uniónak nincsen ipari politikája, mint olyan, de számos olyan programunk van a költségvetésben, amely e, ipari természetű. Nem biztos, hogy ilyen projekteket vagy programokat kell támogatni jövőben. Illetve nem biztos, hogy ezek eddig túlságosan hatékonyak volna. Kérdés az, hogy hogyan tovább? Megszüntessük ezeket a programokat? Avagy az ipari szakpolitikát fejlesszük fel? Ilyen típusú kérdéseket kéne feltennünk. Vagy még egy kérdést. A belső piaci stratégiát hogyan kéne továbbfejleszteni annak érdekében, hogy az élelmiszereket még inkább harmonizáljuk? Hogyan lehetne olyan élelmiszereket forgalmazni, amelyek jobban figyelembe veszik a közegészségügyi szempontokat? Nos, a regionális és a helyi termékeket sem kell kihagyni ebből a gondolkodás módból. Én úgy vélem, hogy ezen a területen például előnyösebb lenne úgy döntenünk, hogy kevesebb Európára van szükség, hiszen így jobban előtérbe tudjuk helyezni a helyi és regionális termékek forgalomba hozatalát. Azt akarom tehát mindezzel mondani, hogy egyáltalán nem könnyű ezen elgondolkodni. Az elkövetkezendő 8-10 évben úgy vélem, hogy az Európai Uniónak az lesz a legnagyobb gondja, hogy a többlettel és a deficite rendelkező tagállamok közötti rés egyre tágabbá válik, egyre nagyobbá válik. És ezt a válság csak felerősíti. Az euróval is hasonló helyzet állt elő. Aztán ott van az Egyesült Államok. Ott Kalifornia például csődbe ment. Ugyanakkor a szövetségi költségvetés benne nagyon komoly tételt jelent Kalifornia. Nos, azt kell megnéznünk, hogy a GDP hány százalékkal tudjuk elérni. Talán kevesebb Európára van szükség bizonyos területeken, talán így lehet megoldani a problémát. Um, Köszönöm. Gönc Kinga következik, és utána pedig majd a szerzünk. Éppen, hogyha van időnk, akkor én is azt gondolom, hogy érdemes ezen a szálon folytatni hogy én egyetértek azokkal akik azt mondják hogy az alapkérdésekhez kellene visszatérni mielőtt akár politikákról beszélünk arról kellene beszélnünk hogy, hogy egyrészt az európai források használata mennyire járult hozzá itt a krzis idején ahhoz hogy európa Tagáll, európai uniós tagállamok kezelni tudják a a krzist ez valamennyire egy visszajelzés arról hogy több európát vagy kevesebb európát szeretnénk. mindenképpen arra kell készülnünk és azért az várható hogy a krzisnek néhány éven belül vége lesz és ha lassabban is de elindul egy egy felfelé ívelő időszak a gazdaságban ott megint ez lesz a kérdés hogy ha több európában gondolkozunk akkor, akkor az segt e európának abban hogy versenyképesebb legyen hogy felvegye a versenyt a világnak azokkal a térségeivel amelyek most láthatóan a krzis alatt jobban menedzselték ezeket a, a nehéz időket felvegye a versenyt azokkal az országokkal amelyeket az idősödő társadalmak nem ilyen mértékben jellemeznek és így tovább. És azt hiszem, hogy, hogy ez az egész több Európa, kevesebb Európa kérdés ott van mindenfajta vitánknak a mélyén és miközben a szakpolitikák területén folyamatosan a több európa irányába lépünk minden szakpolitikai döntést amihez keressük aztán később a forrásokat hosszú hosszú viták előznek meg egyeztetések a tanács a parlament és a bizottság között és, és az egyeztetések eredményeképpen születik meg az a döntés, hogy jobban lehet bizonyos kérdéseket megoldani, hogyha ezt együtt tesszük, tovább lépünk, és így tovább. És valóban mindig a, a források azok, amik a legérzékenyebb részét képezik ennek. Tehát én azt hiszem, hogy erre a kérdésre valami fajta új konszenzuális választ kellene találnunk, és aztán akkor a következő kérdés az, hogy hogy lehet egy akkora összeggel gazdálkodni a következő időszakban, amely hogyha itt van egy közös meggyőződés akkor valóban ennek a meggyőződésnek megfelelő forrásokat is jelent és onnan kell kezdenünk hogy hogy lehet ezeket a forrásokat megteremteni. de azt, én azt látom hogy minden kérdés esetében mindig ehhez az alapkérdéshez térünk vissza van e erre szükségünk kell e több európa hatékonyabb -e több európa? én meg vagyok győződve arról hogy igen és arról is meg vagyok győződve hogy nehéz azt mondani hogy bizonyos eh, már kiérlelt szakpolitikai kérdések esetében azt mondjuk hogy, hogy akkor erre nincsen szükség szükség az legalább akkora ha nem még nagyobb kárt okoz mint hogyha tovább tudunk lépni de akkor meg kell találnunk a forrásokat. csak még egy pontban térnék vissza arra amit ivailo kalfin mondott én is azt gondolom hogy szükség van egy nagyobb harmonizációra a nemzeti parlamentekkel nem azért mert európai források csak kiegésztik a nemzeti célokat hanem azért mert nyilván vannak átfedések és nem optimális felhasználása a forrásoknak hogyha ez a párbeszéd ami a lengyel parlamenttel eh, tegnap valóban nagyon érdekes volt tud folytatódni a többi parlamenttel és akkor biztos hogy közelebb jutunk ezekhez a megoldásokhoz. köszönöm szépen. Um- Nos, ezzel a lista végére érkeztünk, Salvador. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a mai gondolatokat, észrevételeket. És ezek mint egy véletlenül ugyanolyan irányba mutatnak, mint a legutóbbi ülésünkön, Strasbourgban. Ott is egyébként különleges körülmények között kellett megtartanunk az ülést, hiszen sztrájk volt Franciaországban, illetve most pedig az a helyzet, hogy a különböző frakcióknak Brüsszelén kívül van ülésük. Jó lenne, ha egyszer már tudnánk is ülést tartani, hogy mindenki ott tud lenni, nincsenek különleges körülmények, vagy rendkívüli körülmények. Nos, ezen nehézségek ellenére kiváló elgondolásokat, elképzeléseket hallottunk, ezeket megköszönöm, és amennyire tőlem telik, ezeket beveszem majd a jelentés tervezetbe, a munka dokumentumba, amely a hozzáadott értékről szól. Tudjuk, hogy ezek az első ülések arra szolgálnak, hogy a vita anyagot bővítsük, eszmecsere folyik, újabb ötleteket, gondolatokat, elképzeléseket hallgassunk meg az összes képviselő részéről, hiszen önök a szakértők költségvetési kérdésekben, illetve pénzügyi tervezés kérdésében. Ami a mai hozzászólásokat illeti, itt újdonságokat is hallottunk, a Strasbourg üléshez képest. Ez pedig az, hogy mennyi Európát szeretnénk. A költségvetési politika utolsó évei, illetve a pénzügyi tervezés utol, legutóbbi évei arról szóltak, hogy el akarjuk mélyíteni az európai építményt, konstrukciót, hatékonyabbá és ambiciózusabbá szeretnénk tenni az európai költségvetést. Ezért az Európai Tanács és az Európai Bizottság újabb és újabb közösségi programokat, projekteket terveztek. Sokszor olyan dolgokról volt szó, amelyeknek valójában nem volt meg a költségvetési támogatása, nem volt megfelelő finanszírozás. A jelenlegi pénzügyi tervvel kapcsolatban is hasonló volt a helyzet. Nagyon sok olyan közösségű, pro, közösségi program volt, amelynek az volt a feladata, hogy komoly európai hozzáadott értéket teremtsen, de mégsem volt meg ennek a, a finanszírozási háttere. Úgyhogy itt az egyetlen megoldás volt lehetséges, a transferek vagy átcsoportosítások kérdése, tehát hogy az egyik költségvetési sorból a másikba csoportosítsuk át különböző összegeket, hogy megoldjuk ezt a problémát. Arról kell döntést hozni, és elgondolkodni, hogy hol szeretnénk több Európát, vajon új programokra van szükség, új finanszírozási lehetőségekre, avagy az Európai Bizottságnak el kéne azon gondolkodnia, hogy hány olyan program, projekt van, amelynek nincs megfelelő finanszírozása. Nos, Hübner asszony is említette, hogy hogyha bizonyos programok valós hatással nincsenek, akkor talán máshova kéne koncentrálni. Andrásen kolléga említette, hogy a Költségvetési Bizottság és a mi bizottságunk munkája között némi átfedés van. Nos, azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk több dolgot kapcsol össze. Egyrészt a saját forrásokról szóló vitát, illetve a pénzügyi tervről szóló ö, gondolatokat kéne valahogyan összeegyeztetni. Nos, mi is lenne az optimális út? Vetette fel Portás úr. A megfelelő mérték, a megfelelő ö, GDP érték mindenképpen az tagállamok GDP-jének 1 és 2 százaléka között lenne, ezt kéne maximalizálni, és az lenne a legjobb, hogyha a tagállamok jobb költségvetési helyzetben lennének. Jelenleg nincs azonban olyan helyzet, hogy a, hogy a tagállamok ö, növelni tudnák a ö, hozzájárulásaikat. A jelenleg 1,24% nem a létező megoldások legjobbik. A, szerintem a közösségi finanszírozásnak nagyobb mértéket kéne öltenie. De ne gondoljuk azt, hogy a jövőben ettől nagy mértékben el tudunk térni. Sőt, jelenleg a vita legfőbb iránya arról szól, a legnagyobb tagállamok, vagy a legbefolyásosabb tagállamok arról vitatkoznak, hogy hol lehetne megnyírbálni az európai költségvetést. Kérdés, hogy melyik tagállam mennyit kész befizetni. Aztán ott van a saját források kérdése. Mindig is azt mondtuk, hogy nem kívánjuk azt, hogy a, költség, hogy a mi szakbizottságunknak ez legyen a legfontosabb mondani valója, tehát hogy a saját forrásokat így vagy úgy növeljük. Azonban, ha valóban azt szeretnénk, hogy több Európa valósuljon meg, akkor a kiadások szintjét fönn kell, fön kell tartani. Hogyha viszont a tagállamok nem hajlandók ennek érdekében semmit megtenni, akkor új források után kell nézni. A közösségi költségvetés, ahogy ezt Álvaro is mondta, nem csupán a nemzeti politikák társfinanszírozása. És pontosan itt merül fel a hozzáadott érték kérdése. A költségvetésnek, a közösségi költségvetésnek önmagában is van értéke. Nos, saját célkitűzéseink vannak, ezeket meg kell valósítani, ezek túlmutatnak a nemzeti költségvetéseken. A szubszidás és a kiegészítés elveim túlmutatva. Az európai hozzáadott érték tehát egy érvényes eszköze a közösségi programok hatékonyságának, illetve azt is jól ki tudja mutatni, hogy melyik közösségi programot kell folytatni, melyiket kell a jövőben tagállami szinten megvalósítani. A közösségi költségvetésből melyik programot kell a továbbiakban finanszírozni. És ez nem csupán elméleti kérdés, ahogy azt az Európai Bizottság említette Strasbourgban. És a dokumentum sem elméleti, hanem inkább gyakorlati jellegű. hogy hogyan értelmezzük az európai hozzáadott értéket, ez egy politikai kérdés. És az európai célkitűzések meghatározásához igen komoly köze van. Nézzük meg például a kohéziós politikát, vagy a mezőgazdasági politikát, ahogy azt honfitársam említette. Itt van európai hozzáadott érték. Természetesen számosítani lehet -e ezt? A hagyományos számosítási elvek szerint. Véleményem szerint a legtöbb esetben nem lehet ezt számosítani. Aztán a vidékfejlesztés és a közvetlen kifizetéseknél ezt meg lehet tenni, tehát itt van számosítható hozzáadott érték, de más területeken nem feltétlenül igaz ez. Nem lehet mérni azt, hogy pontosan mit jelent ez. Ugyanez igaz a kohéziós politikára. Természetesen a kohéziós politikának is van európai hozzáadott értéke. Nem az újraelosztáson keresztül főleg, hanem arról van inkább szó, hogy itt egyfajta újra generálásról van szó, tehát az európai az európai finanszírozás tagállami szinten újabb finanszírozást generál. Végezetül utalnék arra a dokumentumra, írott dokumentumra, amit Hübner asszony küldött el mindenkinek, és amely arról szól, hogy előzetes ex ante európai hozzáadott értékről szóló elemzéseket kell készíteni. Számos definíciót olvashatunk itt azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a hozzáadott érték. Mindenképpen utalok majd ezekre a megfontolásokra a munkadokumentumból, munkadokumentumban. Most következik tehát a munkák második fázisa, amikor a vitanyagból munkadokumentum lesz. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a gondolatait, ötleteit. Ismételten elmondom, hogy az önök észrevételéig képezik majd a munkadokumentum alapját. Persze majd a munkadokumentumról, az én megfogalmazásomban meg lesz az önök véleménye, majd szintén meghallgatjuk. Nos, úgy gondolom, hogy a pénzügyi tervről csak úgy beszélhetünk, hogyha először megegyezünk abban, hogy mit is jelent számunkra az európai hozadott érték. Azt hiszem, ezt teljesítettük, és immáron következhet a második fázis, a 2020-as stratégia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, jó vitát folytattunk nagyon sok értékes hozzászólással az európai hozzáadott értékkel kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy a jelentéstevő most el tud készíteni majd egy olyan munkadokumentumot, amely egy nagyon jó szöveg lesz. Most rátérünk a negyedik napirendi pontunkra, ez tehát tulajdonképpen a második munkalépésünk, amelyet ma mára terveztünk. A 2020-as stratégiáról szeretnénk eszmecserét folytatni, és arról, hogy az ott megfogalmazott célkitűzések elérését, amelyekkel kapcsolatosan egy általános konszenzus létezik, a tanács és a bizottság elfogadta ezeket a célkitűzéseket, és a parlament nagy többséggel egy pozitív állásfoglalást fogadott el, tehát ez, ezekben már megegyeztünk, és a kérdés most az, hogy hogyan tudjuk majd strukturális tekintetben mindezt beépíteni a költségvetésünkbe. Salvador ismét csak elkészített egy vitaanyagot ezzel a témával kapcsolatosan. Ez a vitaanyag az előbbihez hasonlóan alapul szolgál a vitánkhoz, és mint az előző témánál is, a vita lezárása után a hozzászólások figyelembevételével elkészítjük majd a munkadokumentumot. Szeretném ismét szeretettel üdvözölni ehelyütt a bizottság két képviselőjét, akik ma eljöttek az ülésünkre, a Jean-Jean és Léner úr. Urak, szeretettel üdvözlöm Önöket, hogyha a jelentéstevő megtette a bevezetőt, elmondta a bevezetőt a munkadokumentumhoz, illetve a vitanyaghoz, akkor talán önök is szeretnének majd hozzászólni a témához. A jelentéstevő után önök szólhatnak majd hozzá, és utána következik a vita, Salvador. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A horizontális kérdések második fázisában találjuk magunkat. Ez a 2020-as stratégia. A következő pénzügyi időszakra fellépésünket kell megtervezni. Kedves kollégáknak azt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a 2013 utáni időszakra is legyen pénzügyi keretünk. Ahogy az előző években, most is az a lényeg, hogy meglegyen a pénzügyi terv, ez már önmagában politikai és pénzügyi siker az Európai Unió szempontjából. Sok eltérő ötlet van jelenleg ezzel kapcsolatban, a pénzügyi tervvel kapcsolatban, és már ez is mutatja azt, hogy nem lesz egyszerű a munka. Az előző pénzügyi terv lezárásakor nem éltünk válságos időszakot, és ez nagy különbség mostanhoz képest. A 2011-es és 2012-es években kell majd a különböző gazdasági és pénzügyi egyezményeket lezárnunk, és ezeknek az eredménye lesz majd a, végered, a végtermék, a, a pénzügyi terv. A tagállamoknak már vannak ezzel kapcsolatban különböző elképzelései. Nos, jelenleg az a legfőbb irányvonal, hogy a tagállamok szeretnék csökkenteni hozzájárulásukat, a fizetéseiket. Nem lesz tehát egyszerű a tárgyalás már a három intézmény között sem. Létezik egy intézményközi megállapodás a 2020-as stratégia alapján. A tanács, a bizottság és a parlament is elmondta véleményét ezzel kapcsolatban, nyilvánult mind a három intézmény. Megvan tehát a 2020-as stratégia, és hogyha megnézzük a vitaanyag második oldalát, akkor azt láthatják benne, hogy ilyen állapotban is van az Európai Unió és gyügyi szempontból. A 2020-as évre, illetve a 2020-as stratégiára három elképzelésről beszélhetünk. Az egyik az, hogy a 2008-as év előtti helyzetet lehet visszaállítani, aztán a második elképzelés, mi történik akkor, hogyha nem lábolunk ki megfelelő mértékben a, a válságból, és túlságosan alacsony lesz a um, gazdasági növekedés, nem lesz megfelelő a munkanélküliségi ráta, tehát ez azt jelenti, hogy 10-12 évnyi gazdasági növekedéssel vagyunk lemakadva, sokkal rosszabb nyilván ez a helyzet, a világ gazdasági riveliseinkhoz képest lemaradunk majd. Ez a harmadik felvetés. Nos, az a cél természetesen, hogy visszatérjünk az előző gazdasági növekedésünkhez, azonban a növekedésnek mindenképpen fenntarthatónak, inkluzívnak és, és intelligensnek kell lenne, lennie. Az Európai Parlament ez utóbbi elképzelést támogatja, és az Európai Parlament nagyon komolyan elemezte azt a kérdést, hogy miért volt kudarcos a Lisszaboni stratégia. Ugyanakkor a Lisszaboni stratégia célkitűzései és, a költ- és az ehhez szükséges költségvetési tételek között nem volt megfelelő a kapcsolat. Tehát a jövőben azt kell elérni, hogy a politikai célkitűzésekhez rendeljünk költségvetési eszközöket is. Nos, a három intézmény megegyezett a politikai célkitűzésekben, a stratégián keresztül, a 2020-as stratégián keresztül, akkor világos a következtetés, a pénzügyi tervet ennek alapján kell elkészíteni. És ez nem elmélet, ez gyakorlat. A jelenlegi költségvetési sorokat ez alapján kell kialakítani, vagy ez alapján kell módosítani. A pénzügyi terv javaslatait nem sokára kidolgozzuk a 2020-as stratégia alapján, és reméljük, hogy az Európai Bizottság ugyanúgy gondolkodik majd, mint mi. Az a helyzet, hogyha az ember megnézi a 2020-as stratégia alkalmazását az éves költségvetésre, ez az ötödik oldalon található. Egyébként ez, a, ez egy hivatalos táblázat, amelyet János Lewandowski úr küldött Szidóniának, a jelentéstevőknek. Tehát ezeket a flagshipeket próbáljuk meg alkalmazni a különböző költségvetési sorokra, akkor elég meglepő számadatokat kapunk. Itt van egy van olyan flagship például, amely egy költségvetési sor 86%-át kapja, mások 67%-ot, 25-öt, vagy a negyedik fejezetben csupán 10%-ot kapnak a teljes költségvetési sorból. Ebből is látszik az, hogy a 2020-as stratégia hét flagshipje, elnézést, hogy az angol szót használom, de ezt nagyon nehéz bármilyen más nyelvre lefordítani, tehát hogyha átlagoljuk ezeket a flagshipeket, akkor azt láthatjuk, hogy a 2011-es költségvetésben a különböző költségvetési soroknak csupán 43%-át teszik ki ezek a flagshipek. Kérdés az, hogy hol van a fennmaradó rész. Nyilván kohéziós politikában, mezőgazdasági politikában. Ugyanakkor ez a táblázat mindenképpen nagyon tanulságos, és nagyon hasznos lesz ez majd a vitánk szempontjából. Jelenleg nem lehet a 2020-as stratégiáról úgy gondolkodnunk, hogy a költségvetési vonatkozásait ne vennénk figyelembe. Tehát valahogyan a két dolgot össze kéne, össze kéne kapcsolni, de jelenleg ez ugye nehézségekbe ütközik. A kezdeti kérdéseink egy részét az Európai Bizottsághoz intézzük tehát. Beszéljünk a flagshipekről. A flagshipek költségvetési eszközök, vagy célkitűzések, programok, kifizetési elkötelezettségről van szó? Vagy kiadásokról? Van itt valami a Lisszaboni stratégiához képest, ami megváltozott? A definíció megváltozott, de amire vonatkozik, az megmaradt? egy régi célkitűzést más formában újra megjelenítünk? Spandelul erre azt szoktuk mondani, hogy ugyanarról, ugyanolyan kutyákról van szó, csak a nyakörve más mindegyik. Itt csupán arról van szó talán, hogy a flagshipek más megfogalmazást jelentenek, de valójában e mögött nincs világos költségvetési vagy finanszórizási stratégia. És ez mindenképpen kudarcra ítéli ezt a stratégiát, és azt gondolom, hogy ez a kudarc sokkal komolyabb lesz, mint az előző. Jobb lenne tehát, hogyha a költségvetést a 2020-as stratégia alapján jelölnénk ki, vagy szerveznénk meg, de jelenleg ez még nem valósult meg. Nincsenek megfelelően definiálva a flagshipek, illetve nem kapcsolódnak ehhez, nem társulnak ehhez megfelelő kiadási tételek. Talán a kohéziós politikát és a mezőgazdasági politikát is be kéne ide vonni. Van egy igen ködös megállapodás a bizottsággal, mely szerint a, Lisz- a Lisszaboni stratégiák mondja az előadó, kell támogatnia a kohéziós eh, politikának, illetve a kapnak. Véleményem szerint nem támogatni kell a 2020-as stratégiát ezen szakpolitikáknak, hanem szerves részét kell, hogy képezzék. A bizottság nyilatkozata azt mondja a kapról, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban, illetve az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban mindenképpen a kap részét képezi a 2020-as stratégiának, de véleményem szerint a kap sokkal több, mint ez a két szempont. Ez az első pillér. Alapkérdés, hogy az első pillért bevonjuk a flagshipek közé. tehát a 2020-as stratégia költségeibe ezt is bele kell kalkulálni. Ugyanez igaz a kohéziós politikára. A bizottság szép szavakkal szól arról, hogy a 2020-as stratégia lelkét a kohéziós, szociális és területi politika képezi. Ez tényleg nagyon szép, de akkor a 2020-as stratégiában ennek meg kell jelennie. a kohéziós politikát mindenképpen aktualizálni kell, és hatékonyabbá kell tenni. Tehát pontosítani kell a célkitűzéseket, és ehhez kell igazítani az eszközöket is. De ezzel kapcsolatban sincsenek konkrét javaslatok a bizottság részéről, tehát hogyan kéne a kiadási oldalon megjelennie mindennek. A parlament azonban úgy döntött, illetve elkötelezte magát, hogy erős és jól finanszírozott kohéziós politikát fog képviselni a, a 2020-as stratégián belül. Nekem is ez a meggyőződésem, és a javaslatunk, és ez irányú lesz, vagy ilyen értelmű lesz. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon sok kérdést tehetünk fel az Európai Bizottságnak, és nagy szerencse, hogy a képviselői itt vannak körünkben. Nos, az új pénzügyi terv vagy tervezési időszakkal kapcsolatban mindenki egyetért azzal, hogy a flagshipeknek, a lehető legjobban definiált flagshipeknek mindenképpen kapcsolódni kell a pénzügyi elkötelezettségekhez. talán a jelenlegi pénzügyi terv kategóriáival is össze lehetne kötni valahogyan a flagshipeket. Nem tudom, hogy ez, ez ügyben mi az Európai, az Európai Bizottság véleménye. Aztán van még egy dolog, amit elemezhetünk, jelenleg ezt még nem, vizsgáljuk, nem vizsgáltuk, ez pedig az lenne, hogy a flagshipek között megvalósulhat-e egyáltalán a rugalmasság az Európai Bizottság úgy véli-e, hogy a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika flagship lehet-e a, a stratégián belül. Aztán mi van a helyzet a négyes fejezettel, ugye ez a külkapcsolatok kérdése, ez komoly gondot jelent. Ha megnézzük a flagshipek költségvetési kvantifikálását 2011-es évre, akkor azt látjuk, hogy itt a külpolitikai költségvetésnek csak 10%-át finanszírozzuk. Ez gond? A 2020-as stratégián belül a külső fellépésnek csökken a szerepe? Nos, hogy a továbbiakban ugyanolyan szinten akarjuk finanszírozni a külügyi fellépést, vagy külső fellépést, akkor ezt hogyan oldjuk meg? Nyilván a külügyi fellépésnek, vagy külső fellépésnek eh, némi fontosság azért van az Európai Bizottság számára, hiszen flagshipként jelennek meg, jelennek meg, de akkor miért nem társul ehhez megfelelő kiadás? Aztán van egy másik kérdés, az a, a, a, a, a administratív költségek kérdése a Költségvetési Bizottságban több cikluson keresztül is gondot jelentett ez, és ezt Jutta Haug asszony is tudja, mi a helyzet ezekkel az igazgatási költségekkel. Föntartjuk ezeket, megtartjuk ezeket így egy csokorban, vagy külön fejezetek, különböző fejezetekre osztjuk ezeket szét. Tehát ennek sem világos a sorsa. A dokumentumban láthatjuk a prioritások felsorolását, ugye politikai prioritásokról van szó. Jó lenne, hogyha, priori, hogyha frakciók ezen elgondolkodnának, milyen kiadási prioritásokat kell megvalósítani a következő pénzügyi tervben. Utáltunk már néhányra, aminek meggyőződtünk az európai hozzáadott értékéről, és az Európai Bizottság a híres non-paperökben, amelyeket sosem nyújtanak be hivatalosan, nyilatkozik arról, hogy mi a helyzet az energiapolitikával, infrastruktúrával, közlekedéssel, illetve a különböző űrprogramokkal, és nem, ne hagyjuk ki innen a ifjúságra vonatkozó programokat sem. Az Európai Bizottság jelenleg is tárgyalja ezeket a kérdéseket. Nos, Haugasszony, elnökasszony megemlítette, hogy a tegnapi napon a lengyel parlament került sor egy együttesülésre. Nagyon fontos volt ez a tegnapi találkozó, főleg olyan szempontból is, hogy nem sokára ők látják el az elnökséget, illetve olyan szempontból is, hogy közeledtek egymáshoz a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament. Nemzeti terveket kell kialakítani a különböző tagállamoknak, nem csak arról van szó, hogy hogy házi feladatot kell elvégezniük, hanem arról is, hogy a 2020-as stratégiát valahogy magukévá kell tenni a tagállamoknak azt kell elemezni, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit pontosan hogyan látják a tagállamok. Azt gondolom, hogy nem vegyük komolyan a következő pénzügyi tervezési időszakot, hogyha nem mélyítjük el kapcsolatunkat a nemzeti parlamentünkkel. Aztán kiadások, ez a dokumentum utolsó része. Én úgy vélem, hogy ezt a kérdést inkább későbbre kell hagyni, tehát a mi munkák során talán kés, egy későbbi időpontban kéne arról elgondolkodni, hogy közösségi szinten ez hogyan valósul meg. Elnézést kérek elnök asszony, hogy ilyen hosszasan beszéltem, de hadd mondjam el azt, hogy ez a vita anyag, vagy vika dokumentum még csak a munka kezdete. Reményeim szerint az Európai Bizottság a mai napon, illetve a továbbiakban válaszol néhány kérdésünkre. Számomra, illetve szakbizottságunk számára nem lehet úgy előre lépni a 2020-as stratégia, stratégiát finanszírozó költségvetéssel vagy finanszírozással kapcsolatban, hogyha nincs meg a megfelelő kapcsolat a célkütűzések, illetve a kiadások között. Enélkül értelmetlen a dolog. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ö, már megszoktuk, hogy kollégánk hosszasan tudja összefoglalni gondolatait. Ö, én szeretném, hogy minél többen megszólaljanak, és a bizottság is. Ö, és mielőtt a bizottság szót kapna, felolvasom, hogy kik jelentkeztek eddig szóra. Danuta Hübner, An Jensen, Richard Ashworth und Bas Eichhout. Ja, gut. És még a kolléganő, illetve igen, jó. Nyilván ezzel még ezt nem zártuk le, csak jelzem a többieknek, vagy mindenkinek, hogy Leszünk egy páram. Kolléga úr is, jó. Főigazgató úr, parancsoljon, öné a szó. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Először is meg szeretném köszönni Gariga úrnak ezt az elkészített anyagot és a az okfejtést is. Valóban nagyon általánosságában ragadta meg a kérdést. Én megpróbálom ezt röviden kommentálni. Emlékeztetnék arra, hogy a 2020-as stratégia európai stratégia. És amikor azt mondjuk, hogy európai, akkor ez alatt azt értjük, hogy az Európai Unió és a tagállamok stratégiája. És az egész stratégia előfeltétele, hogy a tagállamok nemzeti politikákat fogadjanak el és hajtsanak végre, amelyekben ugyanúgy célok vannak egymással, ezek összehangolt célok, és Geriga úr is pontosan tudja, hogy vannak olyan elemek, amelyeket már végrehajtottak, ugyanakkor a 2020-as jövőbeli stratégia fő elemei is elsősorban tagállami felelősségvállalást feltételeznek. A tagállamoké a legnagyobb felelősség. Az EU támogathatja őket közösségi szintről, akciók megfogalmazásával, különösen például a költségvetés ilyen irányú módosításával. Ezen a ponton azonban nem lehet még megmondani előre, hogy a bizottság majd mindezt hogyan teszi, és amikor előadja a mm, köztes jelentését, abban mit fog beleírni. Október 19-én fog ez kijönni, de annyit leszögezhetek, és egyetértek ebben Gariga úrral, hogy mivel az EU 2020-as stratégia végül is minden európai polgár fő aggodalmait megfogalmazza, és így a bizottság fő prioritásait is a következő időszakra, ezért a pénzügyi tervvel is nyilván összhangba kell hozni, tehát ez senki számára sem kétséges. És ha ezt leszögeztük, akkor elmondhatjuk, hogy nagy megelégedésünkre szolgált, amikor a stratégia egyes elemeit górcső alá vettük, hogy azt láttuk, hogy a 2020-as stratégiai fő céljai tükröződni látszanak most már a pénzügyi tervre vonatkozó tervekben is. Most már tényleg csak a tagállami nemzeti programokkal való összehangolás hiányzik. Gariga úr fő mondani vólai, ha jól értettem, az volt, hogy hogy várja a válaszokat, és azt reméljük valamennyien, hogy az EU 2020-as stratégia fogja meghatározni a, költségvetési pénzügyi terv kialakítását is. A bizottság is ebből indul ki, és ezt reméli. Néhány hónappal ezelőtt maga Gariga úr is már köröztetett egy anyagot arra vonatkozóan, hogy szerinte a pénzügyi tervnek, a költségvetésnek hogyan lehetne tükröznie az EU 2020 stratégiát. És a bizottság ezzel teljesen egyetért, szerintünk is össze kell hangolni a kettőt. Ez nyilván a prioritások kérdése. E tekintetben egyetértek Gariga úr probléma felvetésével, a 2020-as stratégia kapcsán biztos, hogy néhány korlátozott számú fő célra kell összpontosítani erőfeszítéseinket. És gondolom, hogy a bizottság következő anyagában ez már majd tükröződni is fog. Az ugyanis, hogy hogyan lehet a politikákat a prioritásokkal összhangba hozni, hogyan lehet úgy megtartani az eredeti keretet, vagy hogyan lehet úgy adaptálni az eredeti keretet, hogy közben a lehető legnagyobb mértékű hatékonyság valósul meg, ami ugyebár a fő cél. És nagyon érdekel minket, hogy a parlament a hatékonyságról mit mond. A bizottság már ugye részleteken dolgozik, de ugye nem csak erről van szó, hanem a nemzeti költségvetésekről is. És ahogy mondtam, nekik is nagyon fontos szerep jut ebben a folyamatban. A 2020-as stratégia elsősorban rájuk épít. Kiegészítő módon kell működnie a nemzeti és az európai költségvetéseknek, akcióknak. A stratégia nagyon erőteljesen utal a tagállami politikák jelentőségére. Nagyon nem mindegy, hogy mi történik helyi szinten. És nyilván nem könnyű megvalósítani. Az összevethetőséget a statisztikák területén, a tudományos igényességet megvalósítani, de azért összevethetőek mégiscsak egyes helyzetek, ágazatok a tekintetben, hogy mennyire komplementer a nemzeti és az európai politika a pénzügyi terv kapcsán. A hozzáadott értékről való vita is nagyon releváns, erre még visszatérek. A kiadások minősége, ez lefordítva költségvetési nyelvezetre, illetve a kondicionalitás elvének érvényesülése, és ez a 2020-as stratégia kapcsán is kiemelt szempontunk. Amikor a gazdasági irányítás kiterjesztéséről beszélünk, és erről a jövő hetek során sok szó lesz, akkor is ugyanerről beszélünk. Ennyit akartam elmondani elnök asszony egyelőre. Az a benyomásom, hogy Gariga úr szövegére és a szóban kifejtettekre építve most már eléggé világos, hogy milyen irányba kell elmozdulnunk, melyek a következő időszak fő témái. A bizottság következő közleményében ezek tükröződni is fognak. A parlamenti felvetéseket feltétlenül beépítjük a szövegünkbe. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Jan. Tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném még egyszer elmondani, hogy Bőge úr sajnos nem tud ma jelen lenni, sajnos megbetegedett, és arra kért, hogy nevében mondjak el néhány szót. Az elnök asszony azt mondta, hogy a koordinátoroknak most más sorrendben kellene felszólalniuk, mégis a néppárti koordinátor nevében most szeretnék itt felszólalni. Szeretném tovább folytatni a jelentéstevő gondolkodás gondolatmenetét. Megemlítette a 2020-as stratégia fontos elemeit, de szeretnék egy további példát említeni, amelyre fontos odafigyelni. Amikor döntés született annak idején a Lisszaboni stratégiáról, akkor annak idején a nyílt koordináció módszerét tekintettük a legfontosabb módszernek, és annak idején a tagállamok felelősségéről is sok szó esett. Idővel azonban megmutatkozott, hogy a tagállamok nem tudnak menetrendszerűen eleget tenni kötelezettségüknek, ezért annak idején fellobbant a vita, hogy hogyan lehetne a különböző közösségi politikákat egy olyan módszerbe bevonni, amely tulajdonképpen nem erre a célra jött létre. Itt a koherenciának a lisszabonizálásáról volt szó, és végezetül megmutatkozott az, hogy tulajdonképpen a közösségi politika egy része megvalósította a Lisszaboni célkitűzéseket. Más szóval a közösségi módszert arra használták, hogy a Lisszaboni stratégia céljait valósítsák meg. Ma ugyanez a helyzet, a jelentéstevő elmondta. Pontosan meg kell határoznunk a kapcsolatot a célkitűzések és a politikák között, amelyeket az igazgató úr is az imént már említett, és a költségvetési tételek között. Hogyha ezt a kapcsolatot nem tisztázzuk, akkor e, nehéz helyzet alakulhat ki. Másrészt itt vannak a szerződésben lefektetett politikák is. Hogyha a szerződés bizonyos célokat határoz meg, amelyek nem köthetők stratégiához, hanem egyszerűen az Európai Unió lényegét képezik, hogyha bizonyos célokat egy bizonyos időtartamra vonatkozóan meghatározunk, felvetődik a kérdés, hogy hogyan viszonyulnak ezek a célkitűzések a stratégiai célokhoz. Ami az eszköztárat illeti és a szervezést illeti, valamint ami a pénzügyi vetületet illeti. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a pénzügyektől el, eltekintve meg akarjuk-e valósítani ezeket a célkitűzéseket, vagy pedig másrészt azt mondjuk, hogy ezek a célkitűzések csak részben kell, hogy megvalósítsák a 2020-as stratégia céljait, de magukban foglalnak más célokat is. Tehát, más szóval, a szerződésben meghatározott politikai célkitűzések és az új 2020-as stratégiáltal kitűzött célok közötti kapcsolatot világossá kell tenni. Hamarosan nagyon fontos lesz, hogy döntsünk ezekre, ezekről a célkitűzésekről és erről a kapcsolatról. Nem engedhetjük meg, hogy megismétlődjön az, ami korábban már megtörtént, hiszen korábban a múltban ez a különbségtétel nem történt meg. A jelentéstevő elmondta, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy a koherencia politika és a közös agrárpolitikának részt kell -e venniük ezen cél, célkitűzések megvalósításában. Mit jelent ez a költségvetés számára? Ma például a kohéziós politikában létezik az earmarking eszköze, ez tulajdonképpen egy technikai eszköz. Azt hiszem, hogy a 2020-as stratégiáról szóló vita nem egy elméleti vita. Arról van itt szó, hogy a célkitűzések közötti kapcsolatokat meghatározzuk, tehát azon célok között, amelyek a 2020-as stratégiából adódnak, és a többi célkitűzés között. Azt hiszem, hogy jelenleg ez nem tisztázott. Köszönöm szépen, Danuta Hübner következik. Chair. I, would like to raise four... Köszönöm szépen, elnök úr. Négy dolgot szeretnék mondani. Azzal szeretném kezdeni, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatban még mindig sok a kételjem, de van egy dolog, amivel kapcsolatban egyáltalán nincsenek kételjeim. Ez pedig az, hogy a 2020-as stratégiát európai projekté kell tenni. Tehát nem csak a növekedés, a fenntartható munkahelyek és a versenyképesség szempontjából jelentene ez új erőt, új lendületet Európa szempontjából, hanem azért is, mert az egész e, Európai Unió számára új lendületet jelentene ez. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy ez egy Európai Unió stratégia. De nekünk, a parlamentnek mindenképpen hangsúlyozni kell az Európai Bizottság szerepét a stratégia minden fázisában. Remélem, hogy az Európai Parlament kiáll majd amellett, hogy a parlamentnek aktívan részt kell vennie a stratégia monitori, monitorozásában. Egy stratégia csak akkor lehet hatékony, hogyha a célkültőzések és a hozzárendelt politikai eszközök között megvan a szükséges kapcsolat. Hogyha elgondolkozunk a politikai eszközökön, ugye 2020-ra vonatkoztatva, akkor négy fontos ilyen eszközt látok, melyek egymáshoz is kapcsolódnak. Az európai költségvetés csak akkor lehet hatékony, és csak akkor segíthet ennek a stratégiának, hogyha a belső piaci szabályozásra odafigyelünk ez mindenképpen segíthet a stratégia megvalósításában. Hogyha a belső piac a versenyképességet segíti és a gazdasági dinamizmust, és ugye ehhez bizonyos szociális elkötelezettség is járul, akkor sokkal hatékonyabban fel lehet használni az európai költségvetés eszközeit a stratégia megvalósításához. A második dolog, nagyon komoly tőkebefektetésre lesz szükség az energetikai közlekedés és telekommunikációs infrastruktúráknál. Komoly szükségletek mutatkoznak, és ezeket a regionális vagy tagállami költségvetések nem tudják megoldani. Többféle szinergia, kapcsolat, együttműködés létezhet, finanszírozásban, például a PPP, illetve európai pénzügyi intézményeknek is lehet szerepe, és ezen a területen az európai költségvetésnek lehet koordinációs szerepe, tehát ezen keresztül különböző tőkeforrások, alapok találkozhatnak egymással. Aztán nemzeti vagy tagállami költségvetések erre korábban utalás történt. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy célunk az kell, hogy legyen, hogy a tagállami költségvetéseket koordinálják, illetve jobban kell koordinálni az európai költségvetés és a, tagállami költségvetések között is. A prioritást jelentő területeken mindenképpen a nyílt koordinációs rendszert kell használnunk, bár ez csak egy kezdeti lendületet ad, nem jelenti magát a megoldást. Nos, ahogy a bizottság is említette, van egyfajta kiegészítő jelleg az európai és a tagállami költségvetések között, de a szinergiákat is ki kell használni mi ugye az európai költségvetésért felelünk, és azt gondolom, hogy az költségvetési bizottság és a mi bizottságunk között az a különbség, hogy a költségvetési bizottság olyan luxus helyzetben van, hogy magával a költségvetéssel foglalkozhat, nekünk pedig azzal is foglalkoznunk kell, hogy a költségvetés és a stratégia megvalósításának más módjai között milyen szinergia lehetőségeket látunk. Tehát meg kell azt nézni, hogy a 2020-as stratégiát milyen más módokon lehet végrehajtani. Az európai költségvetéssel kapcsolatban még egy dolgot le kell szögeznünk. A 2020-as stratégia nem ágazati stratégia. Az összes ebben foglalt és horizontális jellegű, és éppen ezért a lehetőségekhez képest a legintegráltabb megközelítést kell alkalmaznunk. Tehát meg kell erősíteni, meg kell támogatni mindezt finanszírozási eszközökkel. Financial engineeringet kell használnunk, és ez mindenképpen jót tesz majd Európának. A stratégia új utat nyit majd számukra a nemzetközi versenyhelyzetben. Hogyha az európai költségvetést úgy alakítjuk ki, hogy megfelelően erős legyen a növekedési modellünk, akkor a tradicionális intervenciós eszközöket elkerüljük. A Lisszaboni stratégia tanúságait azt gondolom már levontuk, az Európai Bizottságnak is vannak erre vonatkozó dokumentumai. Ott bővebben is olvashatnak erről, hogy mi nem működött, mi romlott el, hogyan liszabonizálódtak a szakpolitikáink. Láthatjuk tehát, hogy nem elegendő az, hogyha megfelelő célkitűzéseink vannak, az is nagyon fontos, hogy ezeket végre tudjuk hajtani. Illetve ott van a monitorünk is, nagyon sok kiváló eszközünk van, ezeket alkalmazni is kell. Aztán még egy dolog, az is nagyon fontos, hogy az érintett felek jobban részt vegyenek a folyamatokban, a szubszidiaritás elvét jobban kell kihasználni, jobban ki kell használni, illetve az európai kormányzást, igazgatás különböző szintjeit is jobban összhangba kell hozni. Ezen kérdésekről már sokszor beszéltünk, és el kell mondjam azt, hogy az Európai Bizottságtól érkező legutóbbi két-három nyilatkozat, például az eheti luxemburgi versenyképességi tanács nyilatkozata világosá teszi az, hogy világosan látható, hogy nagyon pozitív eredmények vannak a 2020-as stratégia mintegy liszabonizálta magát, a kohéziós politika reformja is ide tartozik. Szeretnénk ezt leegyszerűsíteni, felhasználóbaráttá tenni. Ez persze fontos, de a megfelelő feltételrendszert is meg kell teremteni, ami alapján megfelelő eredményeket lehet rétehozni. Hogyha sikeresünk leszünk a reform meghozatalában, akkor azt gondolom, hogy annak az eredményét láthatjuk majd az európai gazdaság minden szintjén, és remélem, hogy a kohéziós politika beváltja majd a hozzáfűzött reményeket. És remélem a parlament is támogatja majd ezt. ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. És Szávadornak is nyilván ezt a vitaanyagot, amely nagyon jó, és nagyon jó alapot szolgáltat ahhoz, hogy megtaláljuk, megkeressük, megtaláljuk a vitánk alapjául szolgáló forrásokat. Persze sok kérdés is felvet az anyag, és ezek közül néhányra szeretnék reflektálni. A frakciómban, amikor elolvastuk az anyagot, többen azt észrevételezték, hogy csak azt folytatjuk, amint már eddig is csináltuk. Kafrun úr említette, hogy nyilván korlátoznunk kell magunkat, tehát nem lehet újra kitalálni mindent, nagyon sok mindent folytatni kell, be kell ismernünk, hogy számos dolog már le van fektetve, folytatódik, és csak fokozatos változtatásokra van lehetőség. Ugyanakkor kell az ambíció is. És a hatodik oldalon található valami, ami különösen érdekes volt számomra, amikor a fejezetekről beszélünk, és az EU 2020-as stratégiáról, akkor ugye az a kérdés, hogy a meglévő fejezetekbe kéne befoglalni ezeket a célokat, vagy pedig új fejezeteket kéne írni. És akkor elgondolkodtam azon, hogy egyáltalán miért vannak ilyen fejezetek. Novemberben lesz vita újra a pénzügyi tervről, és fel lehet ezt vetni, de érdekes lenne elgondolkodni, hogy miért vannak egyáltalán fejezetek a költségvetésben. Ha ezt elmagyaráznánk a tagállamoknak, akkor azzal megkönnyítenénk a dolgukat, és akkor kiderülne számukra is, hogy melyek azok a kategóriák, amelyekhez hozzá lehet nyúlni, melyek a, az általános hosszú távú ö, kategóriák, ahol inkább folytatásra van szükség, és hol lehet belenyúlni a költségvetésbe. Tehát érdemes pontosan tudni, hogy miért pont ilyen fejezeteink vannak, kiadásai fejezetünk, kiadási fejezeteink, mert csak ezután tudunk a rugalmasságról vitát kezdeni. Az előző pénzügyi tervben ugye vitatott volt a 3A3B fejezet, hogy egyáltalán miért léteznek, hiszen kicsik, ugyanakkor átfogó témákkal foglalkoznak, és a legnagyobb fejezet továbbra is a mezőgazdaság. Miért, miért, miért? Ez itt a kérdés. Gondolkodjunk el ezen, merjünk ezen elgondolkodni. Felmerült a kérdés, hogy a 2020-as stratégia legyen-e a fő vezérlő elve a következő pénzügyi tervnek. Nagyon fontos a stratégia, de biztos, hogy vannak olyan költségvetési kötelezettségek, amelyeket az EU 2020-as stratégia nem tartalmaz. Például az administratív kiadások, az intézmények működtetése, Tehát nem lehet mindent az EU 2020 alá rendelni, de azért meg kell próbálnunk a lehető legtöbbet alásorolni. Ugye a közös mezőgazdasági politika és a kohéziós politika, hogy többen is felvetették, is lehet, is vizsgálható az EU 2020-as stratégia tükrében. Köszönöm azt a szöveget, amelyet állásfoglalás formájában az EU 2020-ról elfogadtak a kollégák, és többen ebbe beleíratták, beleírták, hogy legyen a mezőgazdasági politika is része az EU 2020-as stratégiának. Mert a jövőben elvileg ugye a kap kiadásai is a versenyképességet kéne, hogy szolgálják, a versenyképesebb nemzetközileg versenyképesebb mezőgazdaságot, a fenntartható fejlődést, környezetvédelmet, élelmiszerbiztonságot, de azt hiszem, hogy a kutatás és innováció feltétlenül ide tartozik, hiszen ez fő prioritása a stratégiának is. Említették a kollégák a társfinanszírozás kérdését. Ez valóban releváns kérdés, hiszen az EU 2020 stratégia legtöbb területe társfinanszírozást igényel, és az oktatási programok közül némelyiknek olyan a struktúrája, amelyekben, amelyben a, a tagállamok bőven megtalálhatják maguknak a feladatot, ahol az EU-nak csak infrastruktúrális keret van szükség, tehát például az internetes támogatásra, közös európai szájtokra, az oktatási rendszerek összehasonlíthatóságának megteremtésére, hogy egymással összevethessék magukat a tagállamok, hogy mit értek el. És más területeken is hasonló lehet az EU szerepe, pusztán egy keretinfrastruktúrát kell biztosítanunk, és nem kell mindent nekünk finanszírozni. Ez a tagállamok feladata, sőt lehet, hogy ők jobban is e, csinálják ezt, mint ahogy jelenleg is főleg ők viszik ennek a terhét. Végül pedig e, az eredmény vagy folyamat központúság a kérdés, hogy majd ha értékeljük a programok hatékonyságát, akkor melyikre helyezzük a hangsúlyt. Érdemes talán itt egy példát megnézni. Van egy Marco Polo programunk a közlekedési ágazatban, amely ugye arra irányul, hogy a közutakról a vasútra áthelyeződjön a szállítás. Nagyon bürokratikus a program, nagyon sok baj van a végrehajtásával, egyszerűsítették, és még így is nehezen hajtható végre, és előfordulhat, hogy a közlekedési bizottság azt mondja, hogy szükség van -e egy ilyen programra egyáltalán, nem lenne érdemesebb máshol elkölteni ezt a pénzt. Ez a hatékonyság és eredmény központúságból adódhat egy ilyen döntés. Bármelyik is legyen a fő szempont, azok a programok, amelyek már évek óta működnek, azok közül is némelyiket lehet, hogy felül kellene vizsgálni a tekintetben, hogy érdemes egyáltalán folytatni. Sok olyan program van, ahol az EU eddig is csak katalizátorként működött, mint például az oktatási programok, és ezek jól működtek, tehát lehet, hogy ezt a modellt lehetne más területeken is alkalmazni. Néhány ilyen gondolatom támadta, hogy olvastam a vitaanyagot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Néhány nagyon érdekes dolgot említett, és nyilván végül le kell vonni majd a megfelelő következtetéseket a e tekintetben. Richard Ashworth. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Szávadónak. Kitűn a munka, munkája, nagyon részletes, számos kérdést feltett, ezekre majd mindjárt utalok. Ezt megelőzően azonban négy dologra szeretnénk kitörni. Az első az lenne, hogyha bármilyen vitát folytatunk, akkor az előbb-utóbb oda lyukad ki, hogy mekkora az európai költségvetés. Ez végül is politikai jövőkép kérdése. Ma már Többször is elhangzott az, hogy több vagy kevesebb Európa kell nekünk. Tehát ez a kérdés, majd, vagy ez az alapkérdés eh, nagyon sokszor meg, meg eh, talál majd minket. Paulsen asszony említette, hogy ha keves, kevés a költségvetés, vagy kicsi a költségvetés, akkor a hatékosságot kell növelni, illetve Kalfin úrral is egyetértek, aki azt mondta, hogy kevesebb pénzért többet is kaphatunk. Salvador említette, hogy a szubszidiaritás, vagy az arányosság kérdését kell alapvetően megvizsgálni, ezek alapvető tesztelő erővel bírnak, de szerintem mindenképpen meg kell vizsgálni a hatékonyságot is. Nos, a 2020-as stratégiát mindenképpen fel kell, kerülni, fel kell karolni, főleg akkor, hogyha ez növekedést eredményez, illetve munkahelyeket teremt. Ugyanakkor az Európai Unió gazdasági felélénkítési, a gazdasági válságból való kilábalás talán mégis elsőbséget élvez ehhez, a célküldözésekhez képest. Talán azokat a dolgokat kéne először megvizsgálni, amelyeknek azonnali haszna lenne Hübner hogy említette az infrastruktúrális fejlesztést, tehát közlekedés, telekommunikáció, illetve energia területén. Aztán vannak olyan dolgok, mint például az élethosszígtartó tanulás, kutatás, fejlesztés, oktatás, amelyeknek hosszú távú haszna lesz. Természetesen mind a kettő fontos, de én azt próbálom mindezzel mondani, hogyha általános jellegű fejezeteket fogalmazunk meg a költségvetésben, akkor ez elvész. Harmadik dolog, annyian szennel egyetértek, illetve Salvador Garrigát arra bíztatom, hogy a jelenleg, ne érezze úgy, hogy megkötik a kezét a jelenlegi kritériumok, tehát próbáljon meg kilépni a jelenlegi rendszerből. A Lisszaboni szerződés keretein belül dolgozhatunk, így aztán az Európai Parlamentnek kitűnő lehetőségei vannak arra, hogy valami fontosat letegyen az asztalra. Úgyhogy mindenképpen ambiciózusnak kell lennünk, ahogy ezt a szót Jensen asszony is használta. Nos, a negyedik mondandóm az, hogy talán a jelentéstevő kidolgozhatna egy kérdőívet, és aztán ezt kitölthetjük. Ezt akár saját nemzeti parlamentek, akár a nemzeti parlamentek is bevonhatók, vagy megvizsgálhatjuk azt, hogy kit érdekelne az, hogy válaszoljon ezen kérdőjévekre, Ez mindenképpen hasznos lenni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és még egyszer hálás köszönet a jelentéstevőnek. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Mielőtt Bász Ékútnak megadnám a szót, aki a követ, következő felszólaló, Szeretettel üdvözölnék két egykori kollégát az Európai Parlamentből, két kollégát, akik nagyon befolyásolták az én munkásságomat, az egész parlamentet, de mindenek előtt a költségvetési szakbizottságot. Amikor 1994-ben elkezdtem a munkámat itt a parlamentben, akkor Jean Colon volt a felelős a pénzügyi kitekintésért, Barbara Dürko pedig a kísérleti projektek feltalálója, úgymond, az ő munkássága idején sikerült ezt átvinni a tanácson. Hogy manapság nagyon sok a munkánk ezzel, ezért te nem tehetsz, erről te nem tehetsz, de szeretettel üdvözöljük őket, John Colon és Barbara Dürkop. Jetzt ist der <laughs> Der ja. következik most. Elnök asszony, köszönöm, köszönöm az üdvözlést, és Salvadornak is a szöveget. Tetszik nekem az a struktúra, amelyet itt alkalmazunk, hogy először vitanyag készült, és csak következő fázisban jön majd a részletek megtárgyalása, és akkor majd nyilván fókuszáltabb lesz a vita. A zöldek szeretnének egy kis svungot vinni a dologba. Because I do think that if we just continue in having a nice Úgy gondoljuk, hogy ha nem túlozzuk el a céljainkat, akkor nem történik semmi. Az EU 2020-as stratégia nem eléggé ambiciózus. Mindennel foglalkozik, minden fontos. Még, csak, még a világbékét kéne beleírni, és akkor ö, kerek lenne a dolog. És ugyanígy van, illetve pont fordítva van a költségvetés ügyében, ugye ez egy kicsi költségvetés, összevetve a tagállamok össz-GDP-vel, és ez egy elsősorban kiadásokra létrehozott költségvetés, tehát főleg beruházások, befektetések ö, célját szolgálhatná. Az EU 2020-as stratégiának a költségvetéssel való összhangba hozásához nagyon nagy ambícióra van szükség, hiszen a jövőre akarjuk felkészíteni az EU-t. A költségvetés szolgálja a jövőt, legyen egy előkészítő jellegű intézkedés ez a, az egész költségvetés, és ezért sürgős ez a vita. Mindig irigylem a kollégákat, akik azt mondják, hogy egyetértünk abban, hogy nagy kihívások vannak a jövőben, de amikor a konkrétumokról van szó, akkor végül is semmit nem tesznek, nem gondolnak tovább. Szerintem a legeslegfontosabb prioritás, és ez benne van a 2020-as stratégiában is, az erőforrások szűkösségével való ö, eljárás az, hogy hogyan kezeljük a saját erőforrásainkat, tudjuk, hogy folyamatosan nő a föld lakossága, 9 milliárd felé tartunk, 9 milliárd környékén fog stabilizálódni a föld lakossága, és nem csak energiára van szükségük, hanem vízre, földre, mindenféle egyéb erőforrásra, és Európának is ö, szűkösséggel kell számolnia. Hogyan lehetünk továbbra is jó módúak, úgy, hogy egyre nagyobb a kihívás a verseny. Tehát, ha költségvetésről, költségvetési tervről beszélünk, akkor a jövőre gondoljunk, könyörgöm tudom, hogy a zöldeket azzal vádolják, hogy mindig ijeszgetünk, de gondoljunk bele, 33 embert most kimentettek Csillében egy szénbányából. Mindenki ezzel foglalkozik, de eleve azt megkérdezi valaki, hogy ki a fene küldte őket oda le, és miért? Milyen fenéért mentek le a földre ezek az emberek? ezzel senki nem foglalkozik, hogy egyre mélyebbre kell fúrni, hogy elérjük a szenet. Aztán nézzük meg a, a gázpromtól való függőségünket és ez nem csak energiafüggőség, hanem politikai függőség. Kína, Brazília most földet vesznek mindenhol, hogy más országokban termeljék meg a saját ellátásukhoz szükséges élelmiszert. Ezek a kihívások. Vagy nézzük meg az utóbbi hat hónapok, hónapban a gabonárak ingadozását, növekedését. Ezek az igazi kihívások. 40%-kal nőttek a gabonárak. Európában mi mondhatjuk azt, hogy megvárjuk, míg a piacok majd ö, bizonyos ösztönzőket megfogalmaznak. Várhatunk erre, de úgy gondolom, a, a piacok árösztönző jellege másodlagos. Politikai ösztönzőkre van szükség, előre, elejébe kell mennünk a folyamatoknak, alternatív agendát kell most megfogalmazni. És minél tovább várunk ennek a megfogalmazásával, annál jobban lemarad Európa. Öregszik a lakosságunk, gazdaságunk nem növekszik úgy, mint kínai, braziliai, indiai. És ott milliárdok laknak, mi csak fél milliárdon vagyunk. Minél tovább várunk, annál versenyképesebbek lesznek ezek az országok, ezek a régiók, és végül erősebbek, mint Európa. Tehát Európa érdeke, hogy felgyorsítson most, mert ha várunk, akkor más országok viszik el a pálmát, és egyre nehezebb lesz a helyzetünk. Tehát a költségvetés kapcsán legyünk már végre ambiciózusak, próbáljuk megelőzni korunkat. A költségvetési vita az egyetlen eszköz, ahol ezeket a szempontokat behozhatjuk. A pénzügyi tervről szólva. Igen, világos, hogy ennek egy része a mezőgazdaság. Az egyik legerőforrás igényesebb ágazat az a mezőgazdaság mindenféle szempontból. Ez egy nagyon erőforrás intenzív ágazat, ezért Európa egyik fő kihívása az, hogy hogyan lehetne úgy ö, megtermelni az élelmiszert, hogy ne ö, használjunk közben föl ennyi erőforrást és ami a kapba megy, az tegye a, a mezőgazdaságot erőforrás hatékonyabbá. Erre kell költeni a pénzt, nem kompenzációra. És így lehet felvenni a, a kesztyűt, így lehet a kapcsolatot megteremteni a 2020-as stratégia és a költségvetés között. Ugyanez érvényes a kohéziós politikára. Legyünk nyíltak, ha a jövőre készülünk valóban, és azt szeretnénk, hogy a gazdaságunk átalakuljon, és erőforrás hatékonyabb legyen, akkor biztos, hogy ez az átalakulás veszteseket is fog produkálni, nem minden ágazat fog nyertesként kijönni ebből. A foglalkoztatás szintje várhatóan ha jók vagyunk, akkor megmarad, de regionálisan és ágazatilag lesznek vesztesek. Egyes ágazatokban ö, munkahelyeket kell leépíteni, és ebben kell őket támogatni, energiainfrastruktúrát kell átalakítani. Tehát ha az energiába befektetünk, akkor jövőorientáltan tegyük ezt. A kutatás és fejlesztés, ez is most mindenféle irányba megy, nincs elég pénz ebben, sokkal konkrétabban konkrét célokat követve kéne kutatni. És a külpolitikában is, a geopolitikában is. Ezeket mind ne kéne fontolni. Remélem, kollégák, hogy sikerült meggyőznöm önöket, hogy ezek az igazi és sürgős kihívások, amikor prioritásokról beszélünk, akkor fogalmazzuk meg ezeket. Igen, én igen mondok a 2020-as stratégiára, de legyünk magunkkal szigorúbbak, válasszuk ki jobban, hogy mit akarunk, legyünk ambiciózusabbak, legyünk vadabbak, ha úgy tetszik, ahogy a kolléga fogalmazott, bizonyos területeken, és legyenek ezek a jövőbe mutató területek. Nem, nem álmodozom itt, most nem zöld ideológusként szólaltam föl, hanem ezek alapvető emberi problémák. Az alapkérdés az, hogy várunk, hogy megtörténjen velünk a dolog, vagy mi vesszük a kezünkbe az irányítást. Például a költségvetésről, például a 2020 stratégiával. Hogyha ilyen lendülettel állunk hozzá a témához, mint ahogyan Bász, akkor biztos sikeresek leszünk, de meg is nyugtathatom őt. Azt hiszem, senki sem mondja, hogy jaj, a zöldek már megint az erőforrásokat emlegetik. Engem mindig meghívnak a német ipari vállalatok szövetségéhez. Ők is mindig a erőforrások szükségéről beszélnek, és náluk aztán fel sem merülhet a gyanú, hogy a zöldekhez tartoznának. Tehát mindenki emlegeti az erőforrások szükségét, nem csak a zöldek. A következő felszólaló Gönc Kinga. Ott tudom produkálni, vagy sem, de szeretnék egy pár dolgot mondani. egyrészről én azt gondolom hogy két hibát követhetünk itt el és itt valahol a kettő között próbálunk utat találni. az egyik hogy a two thousand and twenty as stratégiát mechanikusan követjük és megpróbáljuk egy az egybe lefordtani költségvetési fejezetekre. tudjuk hogy a stratégia nem úgy készült hogy integrálta volna az eddigi döntéseket szakpolitikákat hanem egy másik fajta megközeltéssel ami egyébként nem feltétlenül baj de, emiatt aztán azt gondolom ez a megfeleltethetés az semmiképpen nem, könnyű tehát az egyik baj ez lehet hogyha ezt mechanikusan lebontjuk feladva mindazt ami, nem fér bele a two thousand as stratégiába már csak a kompromisszumok miatt sem a másik baj az lehet hogyha egyáltalán nem tekintjük ezt valami fajta vezérfonalnak mégiscsak a költségvetés tervezésnél tehát valahol középen kell találnunk megoldásokat. nem beszélve arról hogy a two thousand as stratégiában ez nagyon impresszv ez a táblázat az ötödik oldalon hogy a flagship initiatvokhoz milyen mértékben rendelődnek hozzá források de azt gondolom hogy van sok olyan eleme a stratégiának ami sokkal nehezebben megközelthető és sokkal kevésbé lehet százalékosan eh, kifejezni hogyha itt a headline targetekre gondolok mondjuk a a fejlesztésre fordtott gdp arányos források az könnyen számszerűsthető de hogyha már itt a foglalkoztatásról szegénységcsökkentésről beszélünk annak olyan nagyon sok összetevője van amit nyilvánvalóan komplexitásában kell nézni és hogyha itt valamilyen módon együtt gondolkozunk kohéziós politikákhoz rendelt forrásokról agrárforrásokról vidékfejlesztési forrásokról mindegyiknek vannak olyan elemei amelyek ebből a szempontból eh, nagyon eh, fontosak. tehát óvni szeretnék mind a két véglettől és főleg egy mechanikus megfeleltetéstől azt gondolom hogy nagyon fontos itt is hogy a tagállamok a saját költségvetés tervezésükkor legalább ilyen mértékben fontosnak tekintsék a two thousand as stratégiának a célkitűzéseit és ebből a szempontból az európai szemeszter egy jó megközeltés legalábbis a transzparencia szempontjából látni fogjuk hogy valóban mi történik a költségvetés tervezésekor és talán valamennyi beleszólás ebből a szempontból is lesz. még egy elemet szeretnék felvetni ez pedig a hogyha itt twenty as stratégia céljait fontosnak tekintjük akkor ütemezésről is gondolkodnunk kell nem lineáris a fejlődés látjuk benne vagyunk egy krzisnek a közepén tehát nyilvánvalóan lesznek olyan olyan célok feladatok amelyeket előbbre kell hoznunk és lesznek olyanok amelyeket ütemeznünk is úgy lehet hogy esetleg el lehet tolni valamennyire időben az oda rendelt forrásokat. még egy elemet talán itt most sokat hallottunk természeti forrásokról és azzal kapcsolatos nehézségekről én az emberi erőforrásainkkal kapcsolatos kiadásainkat szeretném megemlteni ami legalább ilyen fontos tehát hogy az európai népességet ebből a szempontból hogyan tekintjük, hogyan szánunk forrásokat ebből a szempontból ennek a fenntarthatóságára. Köszönöm szépen. Miközben persze össze kell kötnünk a szempontokat, az energiahatékonyságot, a erőforrás gazdálkodást, az oktatással, a átképzéssel, a továbbképzéssel. Tehát nagyon sokféle cél van. A humán területen is már világos. Éde, parancsolj! Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy itt a többség mindenképpen a 2020-as stratégia meggyőződéses védelmezője. És azt szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő pénzügyi tervben ez megnyilvánulna, vagy megjelenne. A Lisszaboni, hogyha Lisszaboni stratégiával ugyanez lett volna a helyzet, tehát hogyha megjelent volna a kiadásokban a sok célkitűzés, akkor nem vallott volna kudarcot. Ezt kell, ezt kell most elkerülni, és szeretnénk, hogyha a 2020-as stratégia jól sikerülne, ez egész Európai Uniónak értéke. Tehát mindennek meg kell jelennie a költségvetésben, illetve a pénzügyi tervben. De természetesen a költségvetés vagy a pénzügyi terv nem csupán a 2020-as stratégiáról szól. Vannak olyan fejezetek, mint a 3-as A, 3-as B vagy a 4-es, amelyek nem a 2020-as stratégiáról szólnak, ugyanakkor ezeket is kell finanszírozni. Aztán a kohéziós politika. Ezt is bele kell foglalni a 2020-as stratégiába, de nem kell, hogy alá legyen rendelve ennek. Aztán ugyanúgy vonatkozik ez a mezőgazdasági politikára. De ahogy említettem, nem minden a 2020-as stratégiáról szól. A 2020-as stratégiát megteremtettük, és ezzel sokszor úgy gondoljuk, hogy ismét föltaláltuk a kereket. Nos, nem ez a helyzet. Az Európai Unió persze többször megpróbálja önmagát így újra föltalálni, de nem szabad, hogy ez a, ez a stratégia elhomályosítsa a látásunkat, más stratégiák, mondjuk más célkütűzésekre is oda kell figyelni, tanuljunk a múltból, újítsuk meg magunkat, és tekintsünk a jövő felé. Ne felejtsük el azt, hogy az Európai Unió nem minden célkütűzésre a 2020-as stratégia finanszírozása felé folytatik. A munkadokumentumban, illetve a vitaanyagban nagyon sok kérdést olvashatunk. Például a tagállamok, illetve a nemzeti költségvetések szerepéről, szerepéről is. De ne felejtsük el azt, hogy a mi költségvetésünk, a közösségi költségvetés csak 1 százalék, és valahol van még 99 másik százalék. Mi segítünk, sok mindenben kiegészítünk, de Európa jövőjét nem ezzel az 1 százalékkal fogjuk megoldani. Nyilván a tagállamok a főszereplői annak, a, annak, hogy, hogy annak a folyamatnak, hogy az, európai, hogy az Európa 2020-as stratégiát sikerre vigyük a Lisszaboni, Lisszaboni stratégiával is pontosan ez volt a baj, a tagállamok nem vallották magukénak a stratégiát, ezért az ő részüket, ami oroszlár rész lett volna, nem hajtották végre. Köszönöm szépen, Salvador, az eddigi munkát, gondolom az elkövetkezendőnkben majd lassanként válaszolunk, vagy választ találunk a kérdésekre, de nagyon fontos, hogy ezt a mostani alkalmat eh, megragadjuk és kihasználjuk a Lisszaboni, eh, megragadjuk a 2020-as stratégiában lejövő érték. Köszönöm. Felolvasom, kik akartak még felszólalni. Klute, Herr Sikierski, äh, De Jong und ähm, Ivalo Kalfin. Und dann bindet... Äh, És utána pedig Salvador majd lekerekíti röviden a vitát. Köszönöm Juta a szót. Ahogy az elején is elhangzott, a az EU 2020-as stratégia a parlamentben jó fogadtatásra talált, ez nyilván így van, de azért leszögezném, hogy a frakcióm, a GÜE kicsit kritikusabb talán, mint a többi. Elfogadjuk, tudomásul vesszük, hogy a Lisszaboni stratégiához képest a szociális kohézió témája itt most valóban nagyobb szerepet kap, legalábbis papíron, ezt üdvözöljük, de másfelől azt látjuk, hogy a 2020-as stratégia a Lisszaboni stratégia versenypolitikáját gyakorlatilag változatlanul hagyva folytatja, és tudjuk, hogy ez a versenypolitika óriási egyensúlytalanságokhoz vezetett az Európai Unión belül és kívül is, és ezért felmerül a kérdés, hogy az erősebb szociális kohézió, mint cél egyáltalán érvényese, hogyha hogyha ellenpontjaként ott van egy versenypolitika, ami pont az ellenkezőt generálja. Tehát ugye ez a költségvetésben is kínos vitákhoz vezethet, mert ugye deficitet nem lehet csinálni, és akkor nyilván el kell vonni az egyik helyről a pénzt, ha a másikba akarjuk tenni. És nagyon rossznak találom, hogyha absztrakt célokról beszélünk, és most már többet tesszük ezt, a politikai akaratról kéne beszélni, hogy helyileg mire van akarat. Én a Rúrvidéken élek, és oda sok EU pénz folyt, és némi struktúraváltás is történt EU pénzekből. Valóban ennek vannak árnyoldalai is a gyakorlatban, de tudom, hogy azért, hogy ennek nagyon sok pozitívuma is van. És mielőtt új célokat elkezdenénk megvalósítani, absztrakt célokat ráadásul, jó lenne elmenni az egyes helyszínekre, hogy mi történt, mi nem történt. Nagyon sok pozitív dolog történt európai pénzekből, és nem lehet innen felülről, messziről átalakítani célokat, lemondani bizonyos támogatási programokról vakon, feladni bizonyos támogatási célokat. Itt is ö, az ellenkezőjét sem lehet ennek állítani, anélkül, hogy helyileg megvizsgálnánk, hogy melyik volt hatékony, melyik nem. Tehát miközben itt a célokat ide-oda átpakolgatjuk, maradjunk realitás közelben, ha lehet. Mert egyébként eh, itt a levegőben a polgárok feje fölött tárgyalgatunk egymással, és ezt el kéne kerülnünk, mert haza kell mennünk, és ott eh, el kell magyarázni, hogy mit csináltunk, mit értünk el, mi a konkrét haszna a dolognak. Tehát pontosabb vitára lenne szükség, és a pénzek felhasználásának utólagos bemutatására pro és kontra értelemben. Tehát nem minden rossz, nem minden jó, hanem helyileg minden más. Tehát nem lehet úgy célokat átírni, felülírni, míg helyileg meg nem nézzük, hogy melyik hogyan, hol valósult meg. Álvaro erre utalt egyébként, és ő is kritikusan fogalmazta meg, hogy a helyzetfelmérés nem mindig ö, történik meg. Én ezt fő prioritásként szeretném itt megfogalmazni, hogy a tehát, hogy mindenképpen fogalmazódjon meg az eddigi projektek hatékonysága, hatékonytalansága konkrétan helyi szinten. Ähm. Köszönöm szépen. Szikjerszki úr a következő felszólalónk. Kedves elnök asszony, technikai kérdésekről beszéltünk, arról, hogy az üléseket hogyan lehetne összehangolni az összes többi szakbizottsággal. Érdemes lenne kihasználni ezeket az üléseket, hiszen a jövőben nagyon fontos választ találni bizonyos kérdésekre, amelyek a jelent is érintik. Az Európai Unióban jelenleg a következő a helyzet. Előfordulhat, hogy bizonyos tagországok válságból kivezető útjából alakult ki ez a helyzet, esetleg abból, hogy rossz eszközökkel éltek a tagállamok, vagy pedig nem tartották be a stabilitási paktumot. Hol vannak azok az emberek, akik felelősek ezért, hol voltak akkor az európai szervek, miért alakult ki a jelenlegi helyzet? Célzott ellenőrzéssel rendelkezünk, ellenőrző eszközökkel, de úgy tűnik, hogy ez az ellenőrzés nem volt elegendő. Ebből adódik a, az a probléma halmaz, amely a válság révén felmerült, és hogyha a jövőről gondolkodunk, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Egy olyan szakbizottságban, mint a miénk, ahol a jövőről szeretnénk értekezni, fel kell tennünk a kérdést, hogy mennyiben szeretnénk változtatni az eddigieken, illetve hogy mennyiben szeretnénk az eddigi gyakorlatnál megmaradni. És felvetődik a kérdés, hogy miért nem látjuk a sikereinket, amelyeket igenis elértünk, mindenek előtt a kohéziós politika területén, hiszen ez utóbbi mindenképpen lendületet adott a fejlődésnek, ami például a az élelmezés biztonság területén bekövetkezett, élelme, élelmiszerbiztonság területén. Azt hiszem, igenis vannak sikereink. És hogyha meg szeretnénk változtatni valamit, vagy az eddigi gyakorlatot akarjuk követni, akkor a, alkalmazkodnunk kell a mezőgazdasági politikához, a kohéziós politikához, ahogyan azt a szerződés előírja, úgy például a környezet tekintetében, a széndiokszid kibocsátások tekintetében, és így tovább. Úgy vélem, hogy a 2020-as stratégia nem felel meg feltétlenül az elvárásainknak, de ez nem is feladata. Hiszen el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan is jött létre ez a stratégia. Azt hiszem, hogy csak ennek a szakbizottságnak a munkája fog életet lehelni a stratégiába. A bizottság részéről is nagyon fontos dokumentumokra lenne még szükség a továbbiakban. Azt hiszem, hogy a bizottságnak rendelkezésre kellene bocsátani a számunkra ezeket a dokumentumokat. 2014-ig még három évünk van, 2020-ig több mint tíz évünk, illetve mondjuk tíz évünk van. Felte, felvetődik tehát a kérdés, hogyan, kell, hogyan értékeljük a rugalmasságunkat, a rugalmasságot azzal szemben, ami a világgazdasági porondon történik. Például hogyan akarjuk a versenyképességünket megtartani? Erről már ma el kell gondolkodnunk. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó intellektuális kezdést bonyolíthatunk itt le, egy kicsit általánosabban elbeszélgethetünk a jövőről, nem térünk rá konkrétumokra, de érdemes megnézzünk azt is, hogy miért vallott kudarcot a Lisszaboni stratégia. Fontos elgondolkodni azon is, hogy mit jelent a fenntartható növekedés fogalma, és nyilvánvalóan bizonyos forrásokat biztosítani kell az új szakpolitikák számára, de nem tudjuk még mennyit. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. De Jong úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A jelentéstevő kiváló dokumentumát követően három témáról szeretnék szólni. Egyszer a mérhetőségről lesz szó, másodszor a takarékosságról, harmadik pontban pedig a komplementaritásról. Ami a mérhetőséget illeti, Szeretnék sikra szelni ezért, és ezt már megtettem a mandátumon kezdete óta. Tegnap vállalkozókkal beszéltem, és van egy fontos téma, amit ők mindig megemlítenek, mégpedig azt, hogy az Európai Unió nagyon szép szólamokat fogalmaz meg. A kérdés azonban, hogy mikor várható konkrét eredmények. És hogyha ezt a 2020-as stratégiára vonatkoztatjuk, akkor azt hiszem a probléma az, hogy túl általános célokat fogalmazunk meg, és a vállalkozók erre nem támaszkodhatnak, hiszen ők nekik arra van szükségük, hogy erre számíthat, hogy tudják, erre számíthatok, és ekkor és ekkor tudom elérni az ezt és ezt az eredményt. Hogyha például a szegénység elleni küzdelemről van szó, és a foglalkoztatásra megállapíthatjuk, hogy ezek fontos célok, de nem elég konkrétak. Azt hiszem tehát, hogy a keret, az elméleti keret nagyon szép, és jó, de konkrét, mérhető célokra van szükség. A második pont a takarékosság. A szakbizottság elnökének sajtótájékoztat igazgatója kicsit aggasztott, elmondta, hogy több pénzre van szükség az Európai Unió számára és a politika számára, de azt hiszem, hogy pont fordítva kellene ezt a nyilvánosság elé tárni. Egy olyan időben, amikor az összes nemzeti kormány takarékoskodni próbál, és megszorításokat tesz, akkor nem lehet hitelesen azt követelni, hogy az Európai Unió több pénzt kapjon. Takarékoskodnunk kell, óvatosan kell bánnunk a forrásainkkal, és meg kell néznünk azt is, hogy az egész mennyire működik, vagy sem. Két ö, dolgot látok. Egyrészt az elnök asszony már említette, a tagállamok megfontolásai tartoznak ide. Itt az ember nyilván kaphat valamit a befektetett pénzért, de ez nagyon sok bürokráciával függ össze, és nagyon sokan szeretnének különböző projekteket megvalósítani, ezt helyi szinten is meg lehetne oldani, de ahogyan mondtam, több pénzt nem követelhetünk. És érdemes lenne még egyszer megnézni a forrásokat. Egyrészt egyetértek azokkal, akik azt mondják, szolidárisnak kell lennünk Európában. Vannak újonnan csatlakozott országok, vannak olyan területek, amelyek némileg lemaradtak, és szolidárisnak kell lennünk velük szemben. És nyilván a pénzek egy részének oda kell folynia. A második dolog, az, hogy Európa mit szeretne a jövőben megvalósítani, mire van szükségünk, innovációról van szó, fenntarthatóságról, és ezzel együtt nyilván foglalkoztatásról is. Hogyha erre összpontosítunk és kritériumokat határozunk meg, az európai többletérték például a határokon átívelő projektek, és hogyha az innovációt nem egyszerre valósítjuk meg mindenütt, hanem ezt is összehangoljuk egymással, akkor, amint mondtam, a forrásokat azokra, azokon a területeken lehet bevetni, ahol szükség van rájuk, Összehangolva a 2020-as stratégiával egy utolsó pont a nemzeti költségvetésekkel kapcsolatosan a bizottság elmondta, hogy a nemzeti költségvetéseket az európai költségvetés fényében kell látnunk. Azt hiszem, az európai költségvetést kellene a nemzeti költségvetésekhez hozzáigazítani, nem pedig fordítva, és ezt már mások is elmondták. Ez lenne a kiinduló pont, és nem hiszem, hogy meg kellene próbálnunk a, nem, a tagállamokat valahogy felvásárolni úgymond eszközeinkkel, sokkal inkább egy politikai megállapodásra van szükség van-e költségvetési fegyelmünk, szankciókról van szó, de bizonyos, ez hiányzik bizonyos 2020-as céloknál. A bizottsággal már beszéltem erről, az illetékes biztossal. Miért ne vezethetnénk be kemény szankciókat az olyan politikák esetében is, mint amilyenek a szegénység elleni küzdelem és a foglalkoztatás? hogyha ezen a téren nem fogalmazunk világosan, akkor nem jutunk megoldásra sem. És amint mondtam, a hatékonyságot is fontos megvizsgálnunk. Az európai számvevőszéknek nem csak a legitimitásra kell kitérnie, hanem meg kell vizsgálnia a kiadások hatékonyságát is, és hogyha ezt megtennénk, akkor Európa valóban előreléphetne és takarékoskodhatnánk is. Danke sehr. Köszönöm, Iváró. Thank you very much, uh, Köszönöm, elnök asszony. A vitaanyag, Salvador vitaanyaga nagyon sok vitára adott ma okot, úgy látom, és ezért jó, mert ez volt a célja, hogy vitát generáljon, és az a vita gyümölcsöző volt. Az a véleményem, hogy jó véletlen egybeesés volt, az lehet, hogy nem is véletlen, hogy egyszerre vagy egymás után beszéltünk az európai hozzáadott értékről, és aztán pedig a 2020-as stratégiáról. A két dolog jól kiegészíti egymást. Most itt a lehetőség arra, hogy konkrétan a költségvetési eszközökről beszéljünk a stratégiák, a stratégia szempontjából. A 2020-as stratégia valóban nem fedi le az összes és európai politikai területet, de a fő prioritásokat jól fogalmazza meg, és egyetértek, hogy ezek tipikusan európai prioritások, nem intézményi prioritások csupán, hanem nemzeti prioritások is. Most az a feladat, hogy a költségvetési eszközöket szolgálatába állítsuk ezen céloknak, amelyek úgy tűnik, hogy politikailag mindenki számára elfogadhatóak. Nyilván az a kérdés, hogy egyáltalán mennyi pénzünk van, mennyivel tudunk hozzájárulni a célok megvalósulásához, és mit remélhetünk a költségvetési eszközeinktől általában. A második kérdés pedig az, hogy milyen típusú projekteket finanszírozzunk. Megvannak ezek a flagship initiative jó, hogy léteznek, és mindegyik mögött sok tartalom van, ki kell domborítani, hogy a költségvetés is támogatja ezeket. A hatékonyság fogalmára folyamatosan újra meg újra sor kerül, de arra is, hogy célok nélkül nem lehet mérni a hatékonyságot. Tehát a célkitűzések megvannak, de ezek túl általánosak, a prioritások szintjén jók, de nem elég pontosak, nem tudjuk még, hogy pontosan ez milyen célokat, ezek a célkitűzések milyen célokat takarnak, és persze nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, 2020-ra hogy néz ki majd a világ. Még nem látható sok tekintetben, hogy ezek a pénzek, még hogyha alá is soroljuk a stratégiának őket, mennyire lesznek hatékonyak. Tehát számos kérdőjel van. Főleg az a kérdés, hogy az európai költségvetés mennyibe járulhat hozzá mindezen célkitűzések végrehajtásához. A másik gondom pedig egy inkább elvi jellegű probléma. Megvannak a célkitűzéseink, elég világosan most már le van írva, hogy 2020-ig mit kéne elérni. Van pénzünk is, persze hát nem elég, ahogy tudjuk, de van. Most én csak a pénzről beszélek, amikor forrásokról beszélek, nyilvánvaló más eszközök is rendelkezésünkre állnak. Új európai alapok jöttek létre, részben korábbiak újraelosztásával, részben valóban újak, friss pénzből. És van egy ö, a már meglévő programoknak a címkézése, hogy mit kell elérni velük. A 43%-os cél a 2011-es évre vonatkozóan már ugye le van fektetve, de a 2011-es költségvetésben még nem látunk semmi nyomát a stratégiai prioritásoknak csak némi átrendeződés történt a prioritások között, és mindegy, hogy ezeket hogy hívjuk, a költségvetési összeg egész nagyjából ugyanannyi. Jó, létrejött a címkézés intézménye, hogy most már lehet címkézni. Meg lehet mondani, hogy mit és miből hány százalékot lehet az EU 2020-ra költeni. A nemzeti költségvetéseket tekintve ugye ezeknek felelőssége a társfinanszírozás, de nyilván saját prioritásaik is vannak és lehetnek a 2020-as stratégia kapcsán. A nemzeti költségvetésekkel az a baj. Ugyan ugye nagyok az EU költségvetéshez képest, de éppen ezért több koordinációt igényelnének. Nagyon sok tagállam van, és a Lisszaboni szerződés, illetve a Lisszaboni stratégia elnézés javítja magát a felszólaló, és megmutatta, hogy ez a sokféleség, szóval a sok bába között elvész a gyerek. És nyilvánvaló, hogy a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek között is feszültség húzódik, ezért talán jó ötlet lenne, erről már volt szó a gazdaság irányítás kapcsán, hogy ha közösek már végre a célok, akkor legyenek kötelező ö, eszközök. Tehát kötelezően a stratégia szolgálatába állítandó eszközök, amelyeket önként, de kötelezően vállalnának a tagállamok. A nemzeti finanszírozás baja még az, hogy ugye a fenntarthatóságra, hosszú távú klímaváltozási célokra most kevés a pénz, mert megszorítások vannak mindenhol. Tehát ha csak a koordináció eszközével élünk, akkor még több széttartás és kevés összetartás fog megvalósulni. Az eurozónán belül is látjuk ezt, nem csak az EU-ban. Tehát hiába van koordináció, mégis egyre nagyobb a divergencia a bel, az egységes valutánhoz tartozó országok között is. Ezt akarjuk? Nem. Tehát jó érvek szólnak amellett, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk a közösségi politikáknak, és ne adjunk le mindent a tagállami szintre, mert a tagállamok képtelenek is, és nem is mindig készek arra, hogy európai dolgokban önként össz, együttműködjenek. Tehát a koherenciát, az összetartást csak európai szinten lehet elérni, a célok felé tartást csak egy központi koordinációval lehet jól szolgálni. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. So, jetzt haben wir die ähm, Liste aller. Ezzel az összes hozzászóló felszólalhatott, vége, a végére értünk a listának. Mielőtt a jelentéstevő megkapná a szót, felteszem a kérdést, hogy a bizottság szeretne még hozzászólni a témához, vagy sem. Időközben sok kérdés is elhangzott. Előfordulhat, hogy szeretnének válaszolni az egyikre vagy a másikra. Bitte. Parancsolj. Merci, merci, président. Köszönöm, elnök asszony. Nos, az együvé tartás felmerült, hallottuk, és a 2020-as stratégiához szorosan kapcsolódik. Többen is utaltak arra, hogy az Európai Unió költségvetésében nem pusztán a 2020-as stratégiát állható. Nyilván a következő pénzügyi tervezési időszakban mindenképpen meg kell jelennie ennek, és a jelenlegi jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel valamiféle kapcsolatot kell teremteni, tehát a jelenlegi eszközök és a 2020-as stratégia között. Sokan utaltak arra a táblázatra, amit a bizottság bocsátott az önök rendelkezésére, és amelyből jól látható az, hogy hogy is állnak a dolgok. Most folynak a tárgyalások a 2011-es költségvetésről. Nem csak gazdasági célkütőzéseink vannak, hanem számos más elképzelésünk, szakpolitikánk, amelyet még pontosítani kell. Ott van például a külkereskedelem, a fejlesztési segély kérdése a bejövő országoknak, aztán ott, van, ott vannak a belügyek, illetve igazságügy. Ezen szakpolitikai ágazatokat is mindenképpen finanszírozni kell. és mindezek megjelennek a költségvetésben, de a 2020-as stratégiának, mint olyannak, nem eleve részei, vagy nem részei. Aztán sok olyan megjegyzés is érkezett, amely a saját erőforrásokhoz kapcsolódik. Nagyon fontos kérdés ez is. az Európai Bizottságnak rövidesen lesz egy nyilatkozata a saját források témájában. A jövő héten lesz kész az erről szóló dokumentum. Még egy dologra szeretnék utalni, ami elhangzott a mai vitában. A biztos sok kijelentést tett, és sokan elgondolkoztak ezeken a kérdéseken, még a nyár alatt nem az a kérdés merül fel, hogy megnöveljük-e a forrásokat, hanem hogy visszatérünk-e a kezdeti finanszírozási elképzeléseinkhez. Hogy pontosan milyen szinten állnak rendelkezésre források, az más lapra tartozik. Ugye jelenleg elég nehéz a gazdasági helyzet, és erre többen is utaltak, gyakorlatilag mindenki. Tehát nem az új saját források kérdése merül fel, hanem az eredeti felállás a szerződések, az alapszerződések szerint. Ott van például a vámból származó bevételek kérdése. Sokan elgondolkoztak azon, hogy mi is a helyzet a tagállami befizetésekkel. Ugye ezek fokozatosan az európai költségvetésben egyre nagyobb szerepet játszottak, 70%-ra fejlődött fel végül ezeknek az aránya az európai költségvetésben. Tehát itt alapvetően nem arról van szó, hogy új saját forrásokat teremtsünk-e, hanem sokkal inkább arról, hogy visszatérünk-e egy olyan filozófiára, amely közelebb áll az eredeti elképzelésekhez, amelynek értelmében a közösségi költségvetés semlegesebb jellegű. Ezt szeretném volna most leszögezni a jelenlegi állásában, talán félreértések alakultak ki ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a saját forrásokkal kapcsolatosan nem is vártunk el mást a bizottságtól. Én legalábbis mindig csak így, mindig is így láttam a helyzetet de majd meglátjuk, milyen meglepetéssel szolgál a következő év. Salvador, most a te összefoglalót következik. Eh, Köszönöm szépen. Én három költségvetési főigazgatót is ismertem, vagy mi, mióta képviselő vagyok. Voltak nagyon hatékonyak, voltak olyanok, akik nagyon nagy rátermettséggel rendelkeztek, de abban mindenki egyforma volt, hogy konkrét kérdésre sosem adtak konkrét választ. Úgy látom, most is ugyanez a helyzet, úgyhogy nyilvánvalóan nagyon rózsás főigazgatói jövő áll az imént felszólalt úr előtt. Nos, Calvin úr szólása volt az utolsó, arra emlékszem a legjobban, úgyhogy lehet, hogy erre fogok leginkább reagálni. Arról beszélt, hogy a közösségi költségvetésben milyen mértékben jelennek meg a flagshipek. A titkárság éppen most juthatott el rólam egy hírt arra, hogy az önnevezett Innovation Union című flagshipről lesz egy Európai Bizottsági prezentáció, milyen kihívásaink vannak az innováció területén. A prezentációban számos dolog keveredik, amelyek egyébként máshova tartoznának. A 2020-as stratégia struktúráját, az intelligens növekedés, a fenntarthatóság és az inkluzivitás fejezeteire osztják, tehát eléggé zavaros körülmények között lehet csak felismerni ezt a flagshipet. Nagyon sok fontos tanulmányra történik utalás ebben a prezentációban. Azzal kapcsolatban például, hogy a GDP-nek milyen arányát kell a kutatásra, fejlesztésre fordítani. felveti azt, hogy 13 millió új helyre lenne szükség ezen a területen az Európai Unióban, aztán 2025-ig pontosan hány centtel kéne támogatni a kutatást Európában. Ez szép. És ha elolvas, elolvassuk az Európai Bizottság prezentációját, akkor keressük a költségvetés szót. Erről persze semmi nincs, erre utalás nem történik. Tehát egyetlen egy utalás sem történik a költségvetésre. A bizottság egyszerűen nem beszél arról, hogy a jövőben milyen eszközöket szeretnének a kutatási célokra felhasználni, vagy felajánlani. Hogyha az Európai Unió kidolgozza a flagshipeket, és aztán ezeknek nem rendel alá, vagy ezekhez nem rendel kiadásokat, akkor visszatérünk az ötödik oldalon olvasható táblázathoz, a 43%-os adathoz, és akkor világosá válik az, amit a kollégák is mondtak, hogy nagyon nehéz az elkövetkezendő pénzügyi tervet összekapcsolni a 2020-as stratégiával. kimaradnak dolgok a költségvetésből, pedig benne kéne, hogy legyenek. Egy kolléga azt is említette, hogy nem a kereket kell újra feltalálni, és máshogy kell prezentálni a pénzügyi tervet. Ha így járunk el, akkor ugyanarra a sorsra jut a 2020-as stratégia, mint a Lisszaboni stratégia ez legalábbis a jelentéstevő álláspontja, és azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban sokan egyetértenek velem. Most sokan ugyan a hiányzó tag, de talán egyetértenek velem. Vagy megjelenik a 2020-as stratégia az elkövetkezendő pénzügyi tervben, vagy értelmet, értelmét veszti a stratégia, és ugyanolyan sorsa jut, mint a Lisszaboni stratégia. Sőt, van itt még egy súlyos vító körülmény, hogy a tagállamoknak ezt ebben aki szerepet kéne vállalni, és ez nem fog megtörténni. Tehát a Lisszaboni stratégiában ellentétben nem tudjuk rá kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy részt vállaljanak mindenben. Úgy látom, hogy kialakult az az egyetértést itt a, itt a szakbizottságban, hogy mindenképpen ne kell jelennie a 2020-as stratégiának a következő az egy pénzügyi tervben. Lehet, hogy innovatívabb, elrugaszkodottabb, vagy merészebb elképzelésekre van szükség, de én úgy gondolom, hogy igenis az összes kiadási terület igenis lehetőség van arra, hogy lefedjük a 2020-as stratégiát a kiadási, az összes kiadási területen. Persze különböző feltételek vagy körülmények mellett, de érdemes erre odafigyelni. Jensen kolléga említette, hogy jelen, a jelenlegi formájában a stratégia gyakorlatilag a társfinanszírozásról szól. Ne feledjük tehát el, hogyha újdonságos jelennek meg a 2020-as stratégiában, vagy konkretizálódik az, az mind a társfinanszírozás módján kell, hogy megtörténjen. Szintén fontos kritérium ez is. És ne felejtsük el azt, hogy talán a jövőben ez lesz a iránymutatás, az iránymutató vagy szervező elem, hogy a társfinanszírozásnak minden szakpolitikában meg kell jelennie. Elnök asszony, már sokat beszéltem, nem érdemes tovább húzni ezt. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan, szoka, so, sokan szóltak hozzá, és én érdekes dolgokat mondtak. Egy szerény tanácsom is, javaslatom is lenne. Ugye sokan nem tudtak megjelenni a mai ülésem. Talán az elkövetkező ülésen, ülésen gondolni lehetne rájuk is, és lehetőséget biztosítani számukra, hogy megnyilvánuljanak. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak, főként a második hozzászólásért, hiszen azt gondolom, hogy ezzel kicsit tisztább helyzetet teremtett. De végül is oda jutottam, ahonnan elindultam, továbbra se tudom, hogy mi az a flagship, illetve nem tudom, hogy a hiányzó 50 vagy annál kicsit több, honnan fog majd előkerülni. Ami pedig az Innovációs Uniót illeti, hát elég szörnyű a helyzet, remélem, hogy a, a stratégia többi részét jobban fogjuk definiálni. Remélem, hogy hasznos munkát végzünk majd itt a szakbizottságban, és sikerül összekapcsolni a célkitűzéseket a költségvetésre. Köszönöm szépen, köszönöm a remek ötleteket is. Egy rövid összefoglaló akkor végezetül. A jövő ülés, a következő ülés elején majd még egy rövid összefoglalóval kezdünk, de rövid összefoglalóval kezdjük és hogyha a többi kollégát is meghívjuk, hogy szólaljon fel, akik ma nincsenek itt, akkor nyilván kifutunk az időből, erre nem lesz lehetőség. Azt hiszem, jól dolgoztunk, elérkeztünk a napirend hatodik pontjához. Van-e más egyéb megjegyzés az egyéb kérdések napirendi pont alatt? Ha nincs semmi hozzászólás, senki nem szól hozzá, akkor még csak annyit, hogy a következő ülésre Október 28-án kerül sor, ez is egy csütörtök délelőtt. Eredetileg a csütörtök délután is benne volt a tervben, de ennek az az oka részben, hogy azt mondtuk, hogy a meghallgatást azon a napon kell megszervezni. Végül azt novemberre halasztottuk, azt gondolom, hogy a mai, mai jelenlét akár utalásként is értelmezhető arra, hogy semmiképpen sincs szükség a csütörtök délutáni ülésre, hiszen nem csak arról van szó, hogy két frakció jelenleg külföldön tartózkodik. Létezik egy nagy frakció, amelynek 13 tagja és 13 pottagja van, és amely tulajdonképpen négy taggal és három póttaggal képviselteti itt magát a legjobb esetben, és talán még hozzávehet, beleszámíthatjuk az Európai Parlament alelnökének jelenlétét, aki az én frakciómhoz tartozik szintén, tehát nem mindig csak azon múlik, hogy esetleg valaki külföldi úton van, ezt hozzá kell tennünk. Mindazok, akik itt vannak, azok nyugodtan bírálatként ezt továbbíthatják, a többiek felé, saját frakciómat sem hagynám ki ebből. Ezért, Salvador, nagyon jó ötlet, hogy még egy összefoglalót tartsunk, annak érdekében, hogy a kollégák tudják, hogy hol tartunk a vitában, de nem szeretném még egyszer újra megnyitni ezt a vitát, mert azt hiszem, hogy ez nem fér bele az időbe. 28-án találkozunk tehát délelőtt, 9-től 12 óra 30-ig, és a délutánt pedig töröljük. Mindenkinek további jó munkát kívánok!